Ja, ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen, die heute... Kedves kolléganők és kollégák, köszönöm szépen azoknak, akik ide találtak, hogy eljöttek. A napi rendet pedig én így elfogadtatom, hogyha senkinek semmilyen problémája nincs vele, úgy látom, hogy nincsen, akkor elfogadtuk a napi rendet. És akkor áttérünk a kettes napi rendi pontra, és horváton kívül minden nyelv van a máltai és az észt kivételében még. Most pedig áttérünk a trilógusra. Ez április 23-án volt a Panajotov jelentésről, és lesz még egy trilógus június havában és annyi közleményem lenne, hogy 48 vendégünk lesz holnap, és pedig Dagmar Roth Bérent kolléga nő hívta meg berlini vendégeiket. Tehát őket még azért külön is üdvözlöm. Akkor workshopot is tartunk, és ez pedig 12.30-tól 15.30-ig lesz a PHS 5P1. Tehát holnap 12.30-tól 15.30-ig a PHF 5 b 1 es ben. A január 23-24-i, február 25-26-i jegyzőkönyveket ezennel elfogadtuk, és át is térünk a négyes pontra, ez Canóni kolléganő, kolléga jelentése, és át is adom neki a szót. Legi. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, kezdjük az irányelv felülvizsgálatát a 2011 per 92-es irányelvnek a felülvizsgálatát. Megpróbáljuk tehát ezt a mostani irányelvet megvizsgálni. Körülbelül 200 fajta projektről van itt szó, amelyeket környezetvédelmi hatásvizsgálatnak kell alátennie, autópályák, szeméttelepek, és különböző intenzív állattartó intézmények, valamint nukleáris erőművek, stb. esetében. Akár közberuházásról van szó, akár magánberuházásról, ezt helyi önkormányzatoknak kell engedélyeznie, és mindenképpen kötéle, kötelességük előtte egy környezetvédelmi hatásvizsgálatot elvégezni. A célja, hogy az alkalmazási körbe tartozó projekteket környezetvédelmi szempontból megvizsgálja. Két nagy kategóriára osztja fel az irányelv a projekteket. Az egyes függelékbe tartoznak az első fajtájúak, ilyenek például a nukleáris erőművek, autópályák vagy olajfiomítők, és a kettes függelékbe tartozók, amelyeknek valószínűleg kisebb a hatása környezetvédelmi szempontból, és ezeket egyedi esetként kell megvizsgálni screening eljárás keretében. Az irányelv leírja az illetékes hatás, az illetékes hatóságok illetékesi körét. Az első ilyen irányelv 85-ös, azóta háromszor módosítottuk a irányelvet, de ugyanakkor figyelembe kell venni azt, hogy nagyon sok minden változott a kontextus szempontjából az Európai Unióban, jogi szempontból épp úgy, mint földrajzilag és másféleképpen. Ez a habitat irányelvhez hasonlóan működik. Nézzük most a javaslatot a bizottság részéről. A 2012-es javaslat figyelembe veszi azokat a az Európai Bíróság általi ítéleteket, amelyek ilyen ügyekben születtek, másodszorban pedig az Európai Unió prioritásait, mint például a hatékony forrásfelhasználás, a biodiverzitás megőrzése és a talaj minőség megőrzése. A legfontosabb módosítások a következők. Egyrészt ellenőrizni kell a screening eljáráson belül a környezetvédelmi hatást, a scopingot, és végül egyszerűsíteni az eljárásokat, illetve az eljárások határidejeit megvizsgálni. Nézzük most a screening eljárást. Ennek keretében meg kell vizsgálni azt, hogy a kettes függelékbe tartozó projektek meg kell -e vizsgálni ha környezetvédelmi szempontból vagy sem ebben az esetben arra van szükség, hogy specifikus információkkal szolgáljanak az illetékes hatóságok felé a projekt tulajdonosok. És csak abban az esetben van szükség screening eljárásra, amely esetekben valószínűsíthető a magas fokú környezeti hatása a projektnek. A specifikus információk kiadása mindenképpen időt és pénzt takarít meg az illetékes hatóságok számára. Az Európai Bizottság ezen felül konzisztens módon növelte a szelekciós kritériumokat, amelyek a hármas függelékben találhatók, és azt mondta ki, hogy három hónapon belül, vagy maximum hat hónapon belül kell döntenie az illetékes hatóságnak, hogy a kettes függelékbe tartozó projekteket környezetvédelmi hatásvizsgálatnak alá kell vetni-e vagy sem. Az információk minőségének javítása érdekében scoping mechanizmust vezettünk be, ez pedig azt jelenteni, hogy az információkat közvetlenül a környezetvédelmi jelentésbe kell beiktatni. Ez a legfontosabb dokumentum, amely az engedélyezést az engedélyezést az engedélyezést ettől a dokumentumtól teszik függővé a hatóságok. Ezen kívül olyan információkra van még itt szükség, amelyeket az észszerű alternatívák megvalósításának költségei, más részről annak abban az esetben, hogyha mégis az adott projekt hosszú távon károsítja a környezetet, akkor később kell megvalósítani ezt a hatásvizsgálatot, vagy meg kell ismételni adott esetben. Azután harmadik legfontosabb kérdés az egyszerűsítés, illetve a határidők betartása. A bizottság a konzultációt 30 és 60 nap között szabta meg, bizonyos esetekben ez 90 napot vehet igénybe. A végső engedélyezés három hónap, amely maximum hat hónapra hosszabbítható meg. És végül a bizottság egy koordinációs egyablakos rendszert vezetett be, amelynek célja, hogy ne csak környezetvédelmi szempontból, hanem más európai in, irányelvek szempontjából is megvizsgálja az adott projektet, mint például a Habitat irányelv, vagy, vagy más európai irányelvek. Nos, akkor én a következőket javaslom. Azt hiszem, hogy a bizottság emeli a mm, jogi szintet, tehát ezt jónak tartom. Jó néhány javaslatot és módosítást terjesztettem be, ezeknek a célja az, hogy a bizottsági javaslatot erősítsék, és szeretném, hogyha hatékonyabb lenne ez az irányelv, de semmiképpen sem szeretném felbordítani a, eredeti módosítást, az eredeti javaslatot. 61 módosítást terjesztettem be. Egyrészt a közvélemény nagyobb fokú bevonása szempontjából, illetve az érdekütközések kikerülése szempontját vettem még figyelembe, valamint az ex post értékeléseket. Negyedsorban az egyszerűsítés, jogegyszerűsítés, és ötöd sorban a jogbiztonság, valamint a nem konvencionális gázok, mint például a palagáz projekteket is bevegyük a függelék listába. Szerettem volna minél inkább bevonni az érintett feleket a screening folyamatba, az R20 irányelven belül is, és a különböző derogációk szempontjából is ezt szerettem volna megvalósítani. A helyi önkormányzatok jobb bevonásával valószínűleg csökkentjük azt, hogy később jogvitákra kerüljön sor, amelyek elég gyakoriak az ilyen esetekben. Aztán érdekütközések, összeférhetetlenségek. Olaszországban például azt láttam, hogy ugyan formálisan elválnak a hatóságok, illetve a megrendelő hatóságuk, de mégis nagyon gyakran ez a kettő a valóságban azonos. azonos. És ilyen esetben természetesen ennek hatása van a teljes környezetvédelmi hatásvizsgálat kimenetelére. Éppen ezért én azt szerettem volna, hogy az illetékes hatóságok teljes mértékben függetlenek legyenek a megbízóktól, már csak azért is, hogy a korrupciót kikerüljük. Azután fontos az, hogy az expost monitorozás, illetve a negatív hatások felmerülése esetén mit teszünk. Azokban az esetekben, amikor a környezetre gyakorolt negatív hatás kimutatható, és nem volt hatékony a probléma megelőzés, akkor utólag kell ezt megtenni, és kötelezni kell a korrekcióra a megbízókat. Négyes pont. Az Európai Bizottság minőségi szempontból szeretné javítani azoknak a szakértőknek a színvonalát, akik foglalkoznak ezekkel a hatásvizsgálatokkal, ezért őket akreditálni szeretné. Tudjuk, hogy ez nagyon drága. Éppen ezért én úgy gondoltam, hogy nem kell a, hatá a tagállamokra kötelező jelleggel ezt az új szakértői akkreditációt ráerőltetni, hanem inkább az egyetemek, illetve főiskolák szintjéről kellene hatásvizsgálathoz szakértőket találni. Ugyanis így kompetensek lesznek környezetvédelmi szempontból, és függetlenek is. Ötös pont, jogbiztonság. Annak érdekében, hogy jogbiztonságot garantáljunk, nagyon fontos a biodiverzitás pontos definiálása, méghozzá az ENSZ biodiverzitás figyelembevételével, azon projektek esetében, ahol hosszú környezetvédelmi hatásvizsgálatot kell megvalósítani. Sokszor előállhat az az eset, hogy nehéz meghatározni, hogy meddig érvényes a korábbi irányelv, és mikor lép életbe az, az irányelv módosítása. Ezekben az esetekben pontos határidőket kell szabni. Aztán palagáz. Az Európai Parlament 2012. november 21-én Sonic úr jelentését elfogadta, amely a palagázra vonatkozó jelentés, és ezért a nem konvencionális üzemanyagok is az egyes függelékbe tartoznának, és mint ilyenek kötelező környezetvédelmi hatásvizsgálatot vonnak magukkal. Az Európai Bizottságnak a tagállamok számára segítséget kell nyújtania az egyablakos rendszerek megvalósítása érdekében. Tehát, hogy egyetlen egy koordináló hatóság kezébe legyen a környezetvédelmi hatásvizsgálat intézése, illetve az engedélyezési eljárás. Ezek után nagyon fontos még a szankciók, a hatékony szankciók kérdése, és az, hogy hogyan ültetik át az egyes tagállamok a nemzeti jogba az irányelvben foglaltakat. Éppen ezért az irányelv célját pontosítottam, mi szerint, véleményem szerint ugyanis az a lényeg ennek az irányelnek, hogy minél környezetvédelmi szempontból minél, minél inkább megvalósítható és kisebb hatású, kisebb környezeti hatású tervek és projektek valósuljanak meg. Úgyhogy végeredményben úgy gondolom, hogy az új irányelv el ö, fogadása azt jelenteni, hogy a szavakról végre tettekre térünk át, és az Európai Unió kezébe egy kulcsfontosságú eszközt adunk a 21. század nagy kihívásainak való megfelelésben, a források hatékony kezelésében, a biodiverzitás csökkenés elleni harcban, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátása elleni harcban. Remélem, hogy a bizottság szövegét el tudjuk fogadni júliusban, és természetesen most várom az árnyék és esetleg más kollégák véleményét. Vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm, Czánóni kolléga. Nagyon fontos, hogy a 21. század kihívásait is figyelembe vegyük, és ezt eh, nagyon jól figyelembe vette olyan eh, dolgokat is, amelyeket a bizottság nem ennyire nagy figyelemmel kísért. Tehát most elkezdjük a vitát. Grostet kolléganő és Gutierrez kolléga. Merci beaucoup, Köszönöm szépen, elnök úr. Hát igen, valóban. Krisztina Gutierrez nem lehet ott ma délután, éppen ezért azt kérte, hogy a nevében szólaljak fel, ezt természetesen nagy örömmel megteszem. Itt arról van szó, kedves kollégák, hogy egy minőségi javaslattal van dolgunk, de ugyanakkor úgy gondolja a kollégánőnk, hogy bizonyos aspektusokra nem igazán ad kielégítő választ, éppen ezért fontos, hogy ezekre az aspektusokra is odafigyeljünk. Az ő számára ez egy igen rövid irányelv, inkább a függelékek hosszúak, és a legtöbb gazdasági ágazatra kiterjed a hatásköre. jó kritériumok bevezetését tervezi az irányelv, úgyhogy a következőket lehet elmondani róla. A túlzott bürokráciát csökkenteni kell, a kritériumok különbözőségét kell valahogyan megoldani, illetve az eljárások hosszúra nyúlása ellen kell felvenni a harcot. Tehát mindenképpen egyszerűsíteni kell nemzeti szinten, épp úgy, mint Európai Uniós szinten az eljárásokon. Az administratív eljárások nagyon bonyolultak, és nagyon gyakran akadályokká válnak. Éppen ezért az administratív terhek túlzottak, és éppen ezért lenne jó az, hogyha tovább lehetne egyszerűsíteni a rendszert, és biztosan kiderülne az, hogy melyek azok a projektek vagy projektfajták, amelyeknek hatásvizsgálatnak kell alávetni, melyek azok, amelyeknél ez nem kötelező, és milyen feltételek mentén kívánjuk ezeket megtenni. A cél a belső piac erősítése, a különböző szintű administratív szintek egymásra épülése a jogbiztonság ellenében hat, nagyon bonyolultá válik a különböző tagállamokban a helyzet, és egyáltalán a helyzet nem egységes a tagállamokban. És aztán egy másik fontos pont, amelyre Gutierrez asszony utalt, arra vonatkozik, hogy a kulturális és tájvédelmi szempontokat is figyelembe kellene venni az irányelvben, tehát, hogy egyfajta vizuális hatás vizsgálatot is végezzünk környezetvédelmi, illetve tájvédelmi szempontból. Spanyolország, Olaszország, Franciaország vagy Nagy-Britannia számára igen fontos az, hogy megőrizzék tájképüket, illetve kulturális örökségüket, akár vidéki környezetben, akár városi környezetben. Tehát ezért lenne fontos az, hogy egy olyan kritérium listát írjunk elő, amelyeket a tagállamok számára előírunk a hatásvizsgálatok elvégzése rész szempontjából, és minden egyes tagállamban azonos módon kellene ezeket a kritériumokat megvalósítani. Tehát itt egyfajta iránymutatásra van szükség, a tagállamok számára megmutatni azt, hogy melyek azok a fontos pontok, amelyeket mindenképpen ö, meg kell őrizni. Aztán itt a habitat irányelvről is esett már szó, és végül nagyon fontos az is, hogy különbséget tegyünk a tagállamok védett területei, mint például a habitat irányelv alá tartozó területek, illetve azon területek között, amelyek nem esnek ilyen védelem alá. Ezeket tehát mindenképpen a hatóságoknak figyelembe kellene vennie Gutierrez asszony szerint. Remélem, hogy mindent elmondtam, amit ő szeretett volna tolmácsolni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Grosztet asszony, és most eh, Pável Pok, aki Kriton Arseniszt képviseli. Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani a jelentős, jelentéstevőnek a jó együttműködésért, és gratulálok a jó munkáért, amit a dosszével kapcsolatosan végzett. Ez az irányom nagyon nagyban hozzájárult eh, ahhoz, hogy mérni tudjuk a projektek eh, környezetvédelmi lábnyomát, úgymond, és a környezeti hatását. A bizottság javaslatát üdvözöljük, hiszen próbálja ellensúlyozni az eddigi hiányosságokat. Gyengeségek voltak az alapvető eljárásbeli szabályokkal és következetlenségek merültek fel az eljárásokban, információs hiányosságok voltak a screening eljárásban, és nem volt az értékeléseknek sem megfelelő értékelése vagy elemzése. Hogyha ez az eljárás kötelező lesz, akkor a kompenzációs intézkedéseket tovább lehet könnyíteni, és ezzel vissza lehet szorítani a negatív környezeti hatásokat. Új környezeti kihívásokat látunk napról napra, és ezeket a kockázatokat mérni kell, hogy hozzá tudjunk járulni a környezet jobb védelméhez. Egyetértek a jelentéstevő megközelítésével, hogy a, az állami és a privát szféra együttműködését javítani kell az Arhuszei Egyezménnyel összhangban. A közvéleménnyel konzultálni kell minden döntés előtt, hiszen ez lényeges része minden döntéshozatali eljárásnak. Azzal a javaslattal is egyetértünk, hogy kollektív felépése van szükség, akár az utalagos monitoring tekintetében is, amikor környezeti hatásokat tapasztalunk, és a feltétel pedig az, hogy a korrektív enyhítési, illetve korrekciós intézkedéseket be kell vezetni. Az első bekezdés, negyedik, első cikk negyedik bekezdése még nyitva hagy lehetőségeket, és úgy gondoljuk, hogy itt több eljárási garanciára van szükség a bizottság számára, és aktívabb szerepet kell a bizottságnak adni a végrehajtásban. Az átláthatóság fokozása érdekében a döntéshozatali folyamatokban a hatodik cikkben azt javasoljuk, hogy egy központi portál létrejöjjön minden tagállamban, amely hozzáférhető lesz a közvélemény számára, illetve a nagy közönség számára, a 2003 per 4-es irányelvvel Nagyon szépen köszönöm. Most átadom a következő felszólalónak a szót. Merci, monsieur le président. Je vais Köszönöm szépen. Kollégáimhoz csatlakoznék, hogy egyrészt Cánóni úrnak megköszönjem munkáját. Nagyon jó kollaboráció alakult ki, együttműködés alakult ki vele, és ugyanakkor szeretném megköszönni, sőt gratulálni neki a tartalmi kérdésekkel kapcsolatos munkájában, hiszen nagyon jó módosításokat terjesztett elő, és a, ezek a módosítások jó irányba mutatnak. Biztosan támogatni fogjuk mi zöldek ezeket a módosításokat. Fánóni úr, elmondta, hogy mi a célja ennek az irányelvnek. A jelenlegi ö, helyzet további erősítését szeretnénk elérni, és részben gyorsítani a projektek ö, környezetvédelmi hatásvizsgálatának eljárását, és a legrosszabb esetben, amennyiben káros hatása van egy-egy projektnek a környezetre, akkor azt kompenzálni lehessen valamilyen módon. legtöbb javaslatnak az a célja, hogy szektoriális politikáinkban tudjuk megvalósítani a környezetvédelmi szempontokat. Most itt akár stratégiai gondolkodás akarunk a klímaváltozás területén, a biodiverzitás területén megvalósítani, vagy pedig a vízforrások megőrzésének érdekében is tehetünk lépéseket. Hét pontra szeretnék majd kitérni, ezekre vissza fogok térni, szerintünk nem szabad, hogy itt minimális felvizezés is megvalósulhasson. Először is nagyon jónak gondoljuk azt, hogy a projekteket célzottan a biodiverzitás, illetve klímaváltozás hatás szempontjából is vizsgáljuk, valamint a talaj megőrzés szempontjából. nagyon fontos az is, hogy az értékelések során ne szektoriális meghatározásokat találjunk, hanem egyfajta globális rátekintésre van szükség környezetvédelmi szempontból ezekre a projektekre. Fontos továbbá az is, hogy az összeférhetetlenséget kikerüljük a lehető legnagyobb mértékben, és az akkreditációs nemzeti vagy európai szinten különböző szervezetek akkreditációja. Erről van tehát szó. Annak érdekében, hogy a függetlenséget garantálni tudjuk a környezetvédelmi hatásvizsgálatok esetében. A jelenlegi problémák kihívásoknak való megfelelés az új tevékenységek szempontjából természetesen támogatjuk azt, hogy az egyes függeléket felülvizsgáljuk, valamint a palagázzal kapcsolatos kérdéseket is támogatjuk, de ezen a területen mi még tovább szeretnénk menni. Itt ne csak küszöbértékeket vizsgáljunk, a palagász feltárás területén, hanem fontos az is, hogy az energiaforrásokra ö, kiterjesszük ezt a gondolatmenetet. A jelentéstevő azt javasolja, hogy világosabb helyzetet teremtsünk az alternatív projektekre vonatkozóak, tehát, hogy egy-egy projektnek milyen alternatívái léteznek ahhoz, annak érdekében, hogy az környezetvédelmi szempontból a legkevésbé káros projektet lehessen változ, választani. Nagyon fontos a közszféra, illetve a közvélemény kikérdezése, ehhez egy eljárásra van szükség, de bizony az is igaz, hogy minél átláthatóbb egy eljárás, és minél inkább az embereket bevonjuk a folyamatba, annál kevesebb később a jogvita. Éppen ezért ez a jogbiztonság növelése érdekében egy jó eszköz. És végül az erő, megerősített hatása a környezetvédelmi hatásvizsgálatoknak abból is adódhat, hogy fel lehessen függeszteni a munkálatokat abban az esetben, amennyiben jogvita mm, keletkezik, főként hogyha az a környezetvédelmi hatásvizsgálat hiánya miatt alakul ki. Fontos tehát az, hogy ezek a hatásvizsgálatok a politikai döntéseket megalapozottá tegyék, és egy-egy projekt elfogadhatóságát alátámasszák, vagy sem. És ez természetesen a fenntartható fejlődés szempontjait egyre inkább figyelembe venni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Bokros kolléga kap szót. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. A ECR üdvözli a folyamatot, és pedig azért, mert eh, a szükségtelen vizsgálatok számának mindenképpen csökkentéséről van szó. Nagyon világos az orientáció. Azonban szeretném elmondani, hogy az ECR úgy gondolja, hogy többet kell tenni annak érdekében, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a környezetvédelm és a cégek, illetve hatóságok leterhelése közötti viszony. Tehát mindenképpen javítani kell a KHV-k minőségét. Ezen kívül a jogi kihívásokkal is jobban meg kell küzdenünk. Azonban úgy tűnik, hogy eddig eléggé sok KHV-nek nem volt pozitív kihatása a környezetre. És főleg, amikor a, a gazdasági válság közepén vagyunk, ezek a dolgok eléggé lényegesek. Vigyeljük most meg a közeli környezetünket. Nagyon fontos az egész Európai Unión belüli harmonizáció, hogy az egész Európai Unión belül próbáljuk védeni a természetet. És itt a helyi körülményekhez kell alkalmazni a jogalkotás, és ez pedig a helyi önkormányzatok dolga. Az ECR pedig itt egy egyablakos ügyintézést javasol, egy új screening folyamatot, és ezen kívül a kötelező alkalmazási körmeghatározást. Üdvözöljük a technikailag kompetens kifejezést, és nagyon fontos ez a kötelező akkreditáció, viszont ez néhány tagállam számára problémás is lehet. Az ECR aggódik, hogy néhány esetben a konzultánsnak kell a KHV-t megterveznie. Így a véleményünk szerint a akadályokat kell mindenképpen minimalizálni. Egy olyan folyamatot szorgalmaznánk, ahol a helyi hatóságok nevezi ki a független, technikailag kompetens konzultáns. Az ECR üdvözli az előadó véleményét, hogy függetlenek legyenek a szakértők, és hogy ezeknek a véleménye kerüljön be a KHV-be. Az információnak eh, tudományosan objektívnek kell lennie, és eh, ne legyen semmilyen befolyás alatt. Egy eh, komplex anyagról van szó, és kerüli a kevéssé érthető kifejezéseket. Számos definíció azonban még hiányos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most uh, eh, Simánszki kolléga kap szót. Simánszki úr. Simánszki úr. Zaproponowanie, zaproponowanie rozwiązań w załączniku <clears throat> na temat poszukiwania... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a hatástanulmányokra vonatkozó kritériumok eh, elhelyezése a mellékletben egy kicsit túlzás Ahogyan novemberben, múlt év novemberében döntöttünk erről, a parlament pontosabb tudományos információkat kért a palagázzal kapcsolatosan. Nyilván ezt a folyamatot újra kell indítani, ezek a kritériumok nehézséget jelenthetnek ebben a folyamatban, a legjobb szándékok ellenére is. Úgy gondolom, hogy a környezeti hatástanulmánynak nem szabad, hogy akadálya legyen a palagáz lelőhelyek feltárásának. A hagyományos és a palagáz kitermelés tekintetében az eddigi eredmények azt mutatják, hogy nincsen lényeges különbség a környezeti hatások között. Tavaly év végén elfogadtunk egy döntést, egy megoldást, és nincs is annak értelme, hogy külön szabályozási rendszert fogadjunk el a palagáz kitermelésre. Úgy gondolom, hogy ugyanolyan szigorú kritériumoknak kell, hogy vonatkozzanak a palagáz kitermelésre, mint amelyeket az eddigiekben alkalmaztunk, és amelyek biztosítják a környezet megfelelő védelmét. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és a lehetőleg pontosabban kell fogalmazni ebben a dokumentumban. Ez a kezdeményezés nagyon fontos, nem csak környezetvédelmi szempontból, hanem az energiaellátás és az energiabiztonság szempontjából is Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Richard Zéber kap szót. Köszönöm, elnök úr. Alapvetően úgy gondolom, hogy jó javaslatról van szó, de szerintem néhány dolgot azért részleteiben is meg kellene vizsgálni. Tehát a kettesben szó van az egyablakos ügyintézés és a tagállamokat megkérik, hogy egy hatóság legyen felelős az összehangolt eljárásért. Szerintem itt vigyáznunk kell, főleg a szövetségi államoknál, hogy ne szülessenek újabb hatóságok, hiszen a szövetségi államok más hatósági rendszerrel rendelkeznek, mint a központosított államok. Tehát itt azért óvatosnak kellene lennünk. Itt a stratégiai célok tekintetében is más védelmi célokat keresünk. Tehát a hármas cikkben és a mellékletben is helyes, hogy az új kihívásokra is kiterjesztjük ezt, azonban, hogyha nem világosak a definíciók, nem világosak a fogalom meghatározások, akkor a tagállamok különböző módon értelmezik ezeket. Gondoljunk erre az ökoszisztéma teljesítményekre, ki tudja, hogy az mit jelent. Tehát világos definíciókkal kellene dolgoznunk, és ilyenekkel kell megírni ezt, hiszen el tudom képzelni, hogy egy ilyen kifejezést a finnek máshogy értelmeznek, mint a bolgárok. Tehát nagyon lényeges, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. A négyes esetében, a screening esetében ez az előzetes eljárás, amikor eldöntik, hogy szükséges IKHV vagy nem szükséges. Itt az intézkedés leírásában szerepel, hogy milyen környezetvédelmi hatásai lehetnek, és az illetékes hatóság pedig ez alapján cselekszik. Ebben a kérdésben egyetértek, hiszen ez a megfelelő lépés, hiszen itt konkrét eljárásokat írnak elő, lépcsőzetes módon, de itt igazából ez az átvilágítás, ez az előszűrési eljárás igazából csak azt a célt szolgálja, hogy van-e KHV kötelezettség. És természetesen a hatóság számára is lehet ez még plusz teher. Itt a scopingnál, az alkalmazási kör meghatározásánál az ötös cikkben kötelező módon írják ezt elő, de most meg kéne nézni, hogy tényleg szükséges-e, hogy ez kötelező legyen, és nem a illetékes hatóság kérésére, igényére történjen ez. Hiszen elképzelhető, hogy így gyorsabb lenne az ügyintézés. Azonban ez a kötelezés, ez megint eh, problémás, tehát itt a szakértők esetében a legtöbb hatósága működő jogállamok esetében, mint ahogy a legtöbb tagállam ilyen, megvannak a házi szakértők. Tehát, hogy most akreditált újakat is hozzájuk vonjunk, ez szerintem megnehezíti az egész eljárást. Azonban nagyon kritikus pont ez itt a nyolcasban, hiszen itt nincs konkrét javaslat, hogy milyen kiértékelési kritériumok vannak, amelyek megmutatják a hatóságnak azt az utat, hogy egy projektet engedélyezenek, vagy ne engedélyezenek. Tehát elképzelhető az az eset, hogy a hatóság megalapítja, hogy egy projekt nagyon káros a környezetre, és mégis engedélyezik. Tehát szerintem ez itt egy jogi hézag, és szerintem pontos definíciókkal kell dolgoznunk. És uh, itt későbbiekben látunk pontos meghatározásokat is. Nagyon kritikusan látom a 8-as cikkben a határidőket, tehát itt három hónap egy nagy projektre. Gondoljunk a repülőterekre, például ott van a berlini repülőtér, vagy az egyéb ilyen nagy építkezésekre, vagy projektekre, elég nehéz lesz ez. És eh, Nézzük meg, hogy ezt a három hónapos eh, határidőt tényleg bent kell-e tartani, hiszen eh, ez nem realista számos projekt esetében hiszen itt bonyolult eljárásokról van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most a bizottságnak adom át a szót. Marian Wenning. Good afternoon. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, elnök úr, hogy az Európai Bizottságnak is megadta a szót. Nagyon örülök, hogy itt lehetünk, és elmondhatjuk, hogy Szanoni úrnak nagyon hálásak vagyunk a jelentésért. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon alapos ez a jelentéstervezet, és úgy is gondoljuk, hogy nagy részt támogatja a javaslatainkat ezen a területen, és nyilván ez a mi szempontunkból nagyon kedvező fejlemény, hogyha végig hallgattuk ezt a vitát, ami az imént elhangzott, akkor azt hallhatjuk, hogy többen támogatták sok szempontból a javaslatot. Vannak nyilván kérdések, amelyekről még beszélnünk kell, de hát ez a jellemzője minden demokratikus eljárásnak. Emlékeztetnék mindenkit, hogy az érdekeltek nagy többsége a konzultáció során, hiszen a javaslat előkészítése során ilyen konzultáció zajlott, elfogadta, hogy modernizációra van szükség, és ezt szűrtük le az eddigi 25 éves tapasztalatunkból is az irányelv alkalmazása során. Ennyit tehát a nyilvános konzultációról. Az újra fogalmazásnak az legalapvetőbb elvei azt tartalmazzák, hogy a korábbi hiányosságokat ki kell igazítanunk, de a gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi változásokra és kihívásokra is reagálnunk kell, illetve az úgynevezett okos szabályozás szempontjait is figyelembe kell vennünk, csak úgy, mint a vonatkozó európai bírósági ítélkezési gyakorlatot az EIA-val kapcsolatosan. A javaslattal kapcsolatosan több problémára világítottak rá a felszólalók, de azért elmondanám, hogy mi volt a két legfontosabb célunk. Az egyik a környezeti hatástanulmányok minőségének javítása volt, ezt sokan hangoztatták ma is, hogy mennyire lényeges ez. Az biztosítandó, hogy nem csak a környezetvédelmi jogszabályok alkalmazását biztosítjuk a különböző területeken, de amiatt is fontos ez, hogy az egyéb előnyöket is elérhessük a környezetvédelmi jogszabályokkal, olyan hatásokat, amelyek gazdasági vagy társadalmi jellegűek. A másik célunk az volt, hogy a környezeti hatástanulmányok folyamatát hatékonyabbá tegyük, és ez megint a jogszabályalkotási folyamat hatékonyabbá tételéhez kapcsolódik. Erről többen beszéltek a mai vitában is. A tanácsban a tagállamok osztoznak a, a célkitűzéseinkben, legalábbis a az orientációs vita márciusban a Környezetvédelmi Tanácson erre mutatott rá, és az érdekeltek, akikkel egyeztettünk, szintén üdvözölték a javaslatunkat. Úgy gondoljuk, hogy a két célkitűzés, amelyet megfogalmaztunk, szorosan kapcsolódnak egymáshoz, kölcsönös függőségben vannak, hiszen javítani kell az irányelv alkalmazásának hatékonyságát, és hozzá kell járulni, hogy kiegyenlítettek legyenek a feltételek az egész Európai Unióban, ez nagyon lényeges. És a környezetvédelmi hatástanulmányok folyamatának egyszerűsítése az irányelv hatékonyságához is hozzájárul majd. Zanoni úr jelentésével kapcsolatosan három kategóriába soroltuk a módosítókat. Nem akarok nagyon a részletekbe menni, de néhány témára ki kell térnem, amelyekkel foglalkoztunk. Először is van az a kategória, ahol úgy gondoljuk, hogy valóban további javításra van szükség, és meg kell még erősíteni bizonyos pontokon a javaslatunkat, annak érdekében, hogy a célkitűzéseinket jobban szolgálja. Most például olyan esetekről beszélek, mint a 20. módosító indítvány, az EIA-nak a koncepciója, vagy a 40-es, amely a monitoring eh, eredményekkel foglalkozik, amelyeket nyilvánosan köz, hozzáférhetővé kell tenni. Üdvözöljük a preambulummal kapcsolatos módosító indítványokat, eh, például az alternatívák feltárása tekintetében, amelyek eh, felkívánják tovább tárni az irányelv felülvizsgálata mögötti célkitűzéseket és okokat. A második kategória olyan módosítóindítványokat tartalmaz, amelyeket az jelentéstevő javasolt, de ezek olyan témákat érintenek, mint például a szakértők akkreditációja, ez a 28-astól 32-esig terjedő módosítókat tartalmazza, vagyis hogy szerinte ezt a folyamatot el kellene törölni. A bizottság hatástanulmányára szeretnék most emlékeztetni. Pontosan megmutatja, hogy milyen pozitív tapasztalatunk van ezzel a rendszerrel kapcsolatosan, jelenlegi formájában, több államban működik már ez, és nagyon színvonalas mechanizmusnak bizonyult az eddigiekben. Továbbá van egy kötelezettség a minőség ellenőrzésre, de emellett, ez pontosan kiderül a javaslatunkból, azt is kimondtuk, hogy a mechanizmus megválasztása, illetve az, hogy melyik szakaszban alkalmazza a tagállam ezt a mechanizmust, ez a tagállam hatáskörébe tartozik, tehát megvan a tagállam mozgástere a tekintetben, hogy a mechanizmust hogyan alkalmazza. Éppen ezért van lehetőség arra, hogy tovább vitázzunk a arról, hogy mi lenne a legjobb mechanizmus de arról nem szabad elfeledkezni, hogy a jelenlegi irányelv alkalmazásának egyik legfontosabb hiányossága a minőség ellenőrzés hiánya, ezért nagyon hiszünk abban, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell, és ha jól értelmeztem a felszólalásokat, akkor azokból is azt szűrtem le, hogy sokan agályosnak tartják a környezetvédelmi jelentéseket vizsgáló szakértők függetlenségét. Aztán vannak olyan módosítók, amelyek a közvélemény bevonását kívánják javítani a folyamat különböző szakaszaiban. Úgy gondoljuk, hogy a javaslatunk megfelel az Árhuszi Egyezmény előírásainak, már ami az információ hozzáférhetőségét, illetve illetve a környezeti kérdésekben az igazságügyi szolgáltatások hozzáférhetőségét. És arra is emlékeztetnék mindenkit, hogy a jelenlegi irányelv már nagyon sok olyan rendelkezést tartalmaz, amely amelyek eh, az érdekeltek és a közvélemény bevonását célozzák, például önkormányzatokra vagy környezetvédelmi hatóságokra gondolok, és a bizottsági javaslat egy eh, további lehetőséget is tartalmaz a különböző érdekeltek számára, illetve a közvélemény számára, hogy részt vegyenek a döntéshozatalban, véleményt nyilvánítsanak, például a konzultációs eh, folyamatnak a minimális időszakát is meghatároztuk. Ez eddig nem így működött, és a tagállami gyakorlatból az derült ki, hogy rövid volt az az idő, amely a közvéleménnyel való konzultálásra rendelkezésre állt, és itt szerettük volna biztosítani, hogy erre a feladatra kellő idő áll rendelkezésre és valóban alaposan meg tudják a különböző érdekeltek vizsgálni a javaslatokat. Ugyanakkor vannak olyan módosító indítványok, beszélek például most a 22-esről, ami a közvélemény bevonását illeti a screening folyamatba, illetve más egyéb a közvélemény bevonását célzó indítványokra. Ezekkel kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy az egész folyamatnak az időtartamát annyira meghosszabbítanák ezek a javaslatok, hogy ez már nem feltétlenül a jobb szabályozást vagy alkalmazást szolgálná, ráadásul még gazdasági kihatásai is lennének azoknak a késedelmeknek, amelyeket ezek a módosítók okoznának. Ami a korrektív intézkedésekre vonatkozik az utolagos monitoring során, ezeket a javaslatokat még tovább meg kell fontolnunk véleményünk szerint, kedvezően vélekedünk általánosságban azokról az elképzelésekről, amelyek itt hangot kaptak, de azt is biztosítanunk kell, hogy a szükségtelen administratív többletterheket el tudjuk kerülni, úgyhogy ez még a vita témák között marad. A harmadik kategóriája a módosítóknak túlmennek már a bizottsági javaslaton, ez egyértelmű, ezeket nem tudjuk támogatni, és csak röviden összefoglalnám, hogy miért. Például van egy olyan módosító javaslat, hogy a biodiverzitás definícióját írjuk bele a jogszabályba, ez a 13-as módosító. A jogi egyszerűsítés elvének ez ellent mondana. Az egyezmény már meghatározza a biodiverzitás fogalmát, ennek részes fele az Európai Unió, ezért ez az egyezmény az EU jogrendjének része, nem kell megismételni ezt a fogalom meghatározást egy új jogszabályban. Az, hogy csak kivételes esetekben lehessen mentességet adni a határidők alól, ezzel kapcsolatosan a mi javaslatunk az Árhuszi Egyezmény végrehajtásának biztosítását kívánja szolgálni, és úgy gondoljuk, hogy egy 45 nap észszerű határidő. Ugyanakkor a javaslat rugalmas mozgásteret kíván hagyni a tagállamok számára, és a határidő kiterjesztése lehetséges figyelembe véve a javasolt projekt összetettségét, méretét és jelentőségét. Tehát ezeket a, az árnyalatokat figyelembe kell venni, amikor valaki azt próbálja felmérni, hogy a projektről mennyi idő alatt lehet dönteni. Hogyha nagyon összetett a projekt, és erre volt több példa is, Olyankor úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy mentességet kapjanak a határidők alól, és itt mondanám el, hogy ennek a mentességnek indokoltnak kell lennie. A meghosszabbítás nem végtelen hosszú, hanem csak három hónapos, vagyis egy nagyon pontosan meghatározott és behatárolt hosszabbításról van szó. Utolsóként pedig elmondanám, hogy a jelentés tervezet a palagázzal is foglalkozik, ezt több felszólaló is megemlítette. Mindannyian egyetértünk, hogy a palagáz most nagyon kényes kérdés, és nem csak az Európai Unión belül, hanem az Európai Unión kívül is egyre nagyobb vitákat vált ki. Ennek különböző okai vannak, és mielőtt lépéseket tettünk volna, vagy tennénk, nagyon fontos elemezni a helyzetet a 2013-as bizottsági jogszabályalkotási program a palagázra vonatkozó intézkedéseket is tartalmazott, és amikor a bizottság a felülvizsgált irányelvre javaslatot tett, akkor ez tartalmazta az e- erre vonatkozó értékelést is. Az 1-es 2-es melléklet módosítására is vonatkozik mindez, már csak azért is, mert eh, ennek nagyon nagy költsége lenne, és ezért a bizottság eh, akkor nem eh, javasolta, hogy a palagáz projektekre kifejezetten hivatkozzunk, de azért azt aláhúznám, hogy nem csak a kitermelésről, hanem a feltárásról is szó van ezekben a mellékletekben, bár az utóbbi esetben mennyiségi korlátozások érvényesülnek. Vagyis meg kell vizsgálnunk, hogy a hatástanulmány, amit jelenleg a bizottság végez, milyen eredményekre vezet, és akkor kell visszatérnünk erre a kérdésre. Vannak minőségi jav- javítások is, amelyeket javasoltak a kollégák a monitoringgal kapcsolatosan, illetve a felszín alatti feltárásokkal kapcsolatosan, és ezek már a palagáz projektek eh, összefüggésében is relevánsak lesznek. Hogyha a parlament és a tanács is eh, a viták során eh, továbbra is fontosnak tartja ezt a témakört, és ráadásul nekünk több információnk lesz, akkor természetesen nyilván Szívesen visszatérünk erre a fontos kérdésre. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az jelentéstevőnek a munkájáért, és a bizottság figyelembe fogja venni ezeket a módosító indítványokat, amelyek a bizottsági javaslat további javítását célozzák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Cánóni úr, az előadó kap ismét szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Nagyon nagy érdeklődéssel hallottam a kollégák felszólalását. Köszönöm szépen, amiket elmondtak. A szöveggel, illetve a különböző javaslatokkal kapcsolatban majd meglátjuk, hogy milyen más módosítások érkeznek. Minden esetre egy megjegyzést azért általános értelemben engedjenek meg nekem. Itt egy olyan irányelvről van szó, amely környezetvédelmi hatásvizsgálatot ír elő olyan projektek esetében, főként az egyes cikkhez kapcsolódóan, akár 10-20 évig is hatással lehetnek a környezetre. Sőt, bizonyos projektek, nagy projektekről van szó, akár 100 évig is működhetnek, tehát a következő generációra is örökül hagyjuk ezeket. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az aggodalmak mindenképpen megalapozottak, a helyi önkormányzatok, a engedélyezési eljárások, költségek, időhatárokkal kapcsolatban. Most, ha egy kicsikét több időt fektetünk be a hatásvizsgálatba, akkor mindenképpen később akár gazdasági vagy környezetvédelmi forrásokat spórolhatunk ezzel. Hogyha el akarjuk hamarkodni a környezeti hatásvizsgálatot, és nem hallgatjuk meg azoknak a véleményét, akikre ez hatással lesz. Akár itt a kis önkormányzatokról beszélhetünk, a községek önkormányzatáról, hiszen azt láthatjuk, hogy az így megspórolt időt bizony hosszú éveken át tartó peres eljárásokban veszítettük aztán el, és a különböző projekteket le is kellett esetleg állítani. Ezért gondolom azt, hogy itt fontos ezen elgondolkodnunk, hiszen itt nagy beruházásokról van szó, ráadásul közpénzből épülő beruházásokról, úgyhogy fontos az is, hogy védjük az adófizető polgárok adóforintjait. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Canoni úr! Május 22-én 12 eh, órakor jár le a módosítók benyújtásának határideje, és június 19-20-án beszélünk róla megint a szavazás, pedig július 10-én lesz. A plénum még nem világos, hogy mikor lesz. Mindenkinek köszönöm a vitát, mindenkinek köszönöm, és most áttérünk a következő napirendi pontra, ez pedig az ötös napirendi pont, és itt pedig az állapot lesz szó, és most szeretném átadni az előadónak a szót. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Az agró üzemanyagok kérdése rendkívül kényes téma. Nagyon sok érdek fűződik hozzá, ezeket nem is mindig könnyű összeegyeztetni. A megújuló energiákról szóló irányelv egy 20%-os arányt céloz meg 2020-ra, és ebből 10%-ot a közlekedés területén. Amikor erről a 10%-ról beszélünk a közlé, közlekedésben, akkor nem azt mondjuk, hogy bioüzemanyagokat szeretnénk 10%-ban látni. Ezt fontos látni az elejétől kezdve. Éppen ezért tehát a legfontosabb cél az üvegházhatású gázok csökkentése, és ez a megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelv keretein belül képzelhető csak el. Ezt össze kell tudni egyeztetni a minőségről szóló irányelvről, tehát itt két irányelvről kell elgondolkodnunk, és ezért nagyon örülök annak, hogy itt van Vidal Quadras úr, aki az Ipari Szakbizottságtól jelentéstevője ennek az anyagnak, és természetesen fontos az, hogy ha különböző alapokról is indulunk, de mégiscsak közös cél érdekében kell dolgozzunk. Tehát a mi célunk itt és most az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. A 2008-as irányelvben a parlament elmondta, hogy azt szeretné, hogyha az közvetlen, illetve a közvetett hatásokat is figyelembe vennénk a bioüzemanyagok szempontjából, ezeknek az előállítása szempontjából. A tanács mandátumot adott a bizottságnak, hogy egy olyan módszertant dolgozzon ki, amely ezt meghatározza. Tehát megvalósult a módszertan, és ez az ISPRI öm, modellben található, és az összes hatásvizsgálat mm, hangsúlyozza azt, hogy létezik ez a hatás, és ráadásul az Egyesült Államokban is alkalmazzák ezt a kaliforniai jogalkotásban. A kvázi faktor rendkívül fontos a biodízel előállítása szempontjából, ez gyakran még magasabb szintű, mint az bioetanol alapú üzemanyag előállításánál. Tehát, hogyha valóban a szüvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése a fő cél, akkor a kvázi faktort figyelembe kell vennünk. Fontos ezen kívül azt is megfontolni, és ezzel kapcsolatban talán egyetértés is alakult ki, nem tehetünk örökkévalóvá egy olyan politikát, hogy állandóan választani kell, aközött, hogy étkezéssel kívánjuk felhasználni az adott növényeket, vagy pedig az üzemanyag felhasználásra. Ez nem egy fenntartható helyzet, és ráadásul a bio üzemanyagok előállítása hatalmas terhet tesz rá az élelmiszer árakra. Az ENSZ től Dösüter úr egy olyan dokumentumot készített, amelyet talán már mindenki meg is kapott, amelyben kimutatja azt, hogy ez valóban létező ö, probléma, és rávilágít a probléma forrásaira. A bizottság tehát egy olyan javaslattal áll elő, amelyben azt javasolja, hogy forfé rendszerrel 5%-ra csökkentsük az első generációs bioüzemanyagok előállításának mértékét. Tehát itt gyakorlatilag olyan növényekről van szó, amelyek egyébként élelmiszeripari felhasználást is lehetővé tesznek. Egy plafont kívánunk felállítani, de ennek a megállapítása szempontjából fontos lenne az bioüzemanyagok általi kibocsátások figyelembevételére is, ez az úgynevezett kvázi faktor, ugyanis ezt tenni lehetővé azt, hogy megfelelő irányt mutassunk, és értelmet adjunk annak, hogy hová is kívánunk eljutni. Nem pedig egy forfé rendszert hoznánk létre, amelynek megvannak egyébként a legitim alapja, ide azért az én véleményem szerint sokkal nehezebben megvédhető. Ezen felül, ennek ellenére figyelembe kell venni azokat a beruházásokat is, amelyek már megvalósultak. Ugyanis itt nem csak a üvegházhatású gázok csökkentése a cél, és nem csak a világ élelmezési problémáinak megoldása, hanem bizony a gazdasági válság idejében nem szabad, hogy ne vegyük figyelembe azokat a hatásokat, amelyeket a az iparra gyakorolhatnak a mi döntései. Pontosan ezért én azt javaslom, egy úgynevezett nagyapa klauzula bevezetését javaslom 2010-es szint megállapításával 4,3%-a 10%-ból lenne tehát biodízel. Ez, az etanol számára nem állapítanánk meg plafont, és ennek hatásaként az etanol valószínűleg akár 22%-ot is elérhet a bizottság szerint 2020-ra. Úgyhogy azt javaslom, hogy 2020-ig a kivételi rendszert tartsuk fenn, és ...2020 ra azt hiszem, hogy ezeket a beruházásokat már rentábilissá tennénk, szerintem már 2017-re megvalósul a nullszaldó, de azért fontos azt is figyelembe venni, hogy 10 milliárd eurós üzletről van szó, a biodízel üzemanyag szektor ennyit hoz gazdasági szinten Európában. Úgyhogy én azt javaslom, hogy egy ilyen kiegyensúlyozott megoldást gyakoroljunk. Az első generációs bioüzemanyagokat szép lassan vezessük ki a piacról, természetesen 2020-ig ezt meg lehet őrizni azért, hogy rentábilissá váljanak a már befektetett összegek, és így el lehetne érni a 10%-ot. Most anélkül, hogy matematikusok vagyunk, hogyha a 2,25 plusz 4,3 az meghozza elvárt 10%-ot, hát nem. Egy alcélt kell ezért bevezetni, a fenntartható vagy megújuló energia, elektromos áram lehet egy megoldás ebbe a szempontból, tehát egy 1,5%-ot még hozzá tehet, így már majdnem 8%-nál vagyunk. És ez természetesen Vidal Quadras úr javaslatával is összecseng. Most mi a helyzet a második generációs bioüzemanyagokkal? Nagyon érdekes ez a javaslat, ugyanis olyan ö, melléktermékeket használ fel, amelyek különböző tevékenységekből már amúgy is megmaradnak. De azért vannak nehézségek. Részben az, hogy ezek már felhasznált, tehát ezek olyan anyagok, amelyeket már egyébként is felhasználnak különböző iparágak, az állattartásnak bizonyos melléktermékei, vagy a, fő, a fakitermelésnek bizonyos melléktermékeit például a papíripar használja fel. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy szociális, gazdasági szempontból a második generációs bioüzemanyagokat is megvizsgáljuk, hogy nehogy aztán majd egy-kettő vagy három év múlva jöjjünk rá, hogy nem is jó ügyet, célt támogattunk, és majd akkor azt kelljen mondjuk, hogy hát ne haragudjanak önök, most ebbe ugyan befektettek, de hát ez nem volt egy jó döntés, térjünk vissza az eredeti rendszerhez. Tehát rendben van a második generációs bioüzemanyagok támogatása, de csak akkor, hogyha nagyon megalapozott, nagyon pontos gazdasági és szociális szempontokat figyelembe vévő hatásvizsgálatokat végzünk, annak érdekében, hogy nehogy aztán bizonyos iparágakat destabilizáljunk. Tehát ezt javaslom a második generációs, vagy akár a harmadik generációs bioüzemanyagokkal kapcsolatban, itt most például az algákra gondolok. És most nézzünk meg egy kicsit az erdők, a fa kitermelés helyzetét. Ez egy rendkívül fontos téma Európa számára. Talán nem is vettük igazán komolyan mostanáig ezt a témát. Én azt javaslom a jelentésembe, hogy másodgenerációs termékek bioüzemanyagként való felhasználását csak akkor támogassuk, hogyha meggyőződtünk arról, hogy a mm, az erdő újra termelődése ezt lehetővé teszi, ugyanis hogyha több célra is felhasználjuk a fát, ugye bútoripar, faipar, papíripar, és így tovább, mindenek egy koherens képbe kell illeszkednie, és nem szabad, hogy valamilyen módon is az erdő, mint olyan sérüljön, Úgyhogy olyan záradékokra van szükség, amelyek az erdők fenntarthatóságát garantáljuk. Tehát ennyit szerettem volna elmondani, kedves kollégák, elnök úr, az első javaslatomról, és miután meghallgatjuk majd a kollégákat is, akkor majd egy második javaslattal fogok előállni, ahol az ipar, illetve a mezőgazdaság szempontjait megpróbáljuk figyelembe venni, épp úgy, mint az üvegházhatású gázok kibocsátási csökkentési célját, és egy megfelelő, megalapozott építményt szeretnénk a jövő számára itt hagyni. És várom természetesen megjegyzéseket. Merci. Köszönöm szépen az ITRE részéről. Vidal Quadras úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a meghívást, hogy részt vehetek ezen a vitán az Envi bizottságban, és köszönöm azt, hogy eljöhettem ebbe a szentélybe, ahol a környezetvédelem szent ügye zajlik. De most ettől eltekintve a saját szerény ITRE bizottságomat szeretném képviselni, és megvan a lehetőségünk, hogy konstruktív módon tárgyaljunk. Egyetértek azzal, hogy egy olyan anyaggal van dolgunk, amely nagyon összetett. Gazdaságilag, szociálisan és technikailag is nagyon sok elemet tartalmaz, amelyet figyelembe kell venni, és különféle megközelítések is lehetségesek, és mind jogosak. Azonban az a dolgunk, hogy összetaláljunk, összetalálkozzunk, ahol minnyájunk legitim célkitűzéseit megvalósíthatjuk. Bizakodó vagyok, hogy mindkét szakbizottság komolyan fáradozik majd, és most a részemről csak annyit jelenthetek ki, hogy természetesen teljes mértékben rendelkezésükre állok. Az ITRE bizottságban ma kell benyújtani a módosítókat, tehát nem sokára teljesen világos képünk lesz a saját szakbizottságom véleményéről. Ennek ismeretében pedig ezen az alapon tovább haladhatunk. Ahogy eh, Löpás asszony is megtette, röviden elmondanám személyes véleményemet, hogy eh, mi a véleményem az ITRE bizottság előadójaként. Tehát mindenek előtt eh, szeretném megosztani az ájlok jelenség enyhítésére vonatkozó fáradozásainkat. Pillanatnyilag 7 bizottság, szakbizottság foglalkozik ezzel az anyaggal. Tehát hatan már bemutatták az álláspontjukat, és Löpás asszony jelentésétől eltekintve senki sem eh, szorgalmazza azt, hogy eh, kötelezően bevonjuk az állokokat tényezőket. A bizottság saját maga, miután néhány tanulmányt áttanulmányozott, és saját maga is kutatásokat végzett, azt az álláspontot képvisel, hogy még nincs elég tudományos bizonyosság arról, hogy konkrét értékekkel előálljon. Természetesen a szakbizottságainkban mindenkinek más a háttere ebben a bizottságban és az én bizottságomban is vannak néhányan, akik technikai, tudományos háttérre rendelkeznek. És nagyon nehéz modellezni, kikalkulálni a kihatásokat. De egy jogalkotási dokumentumban pontosnak kell lennünk, és bizonyosságot kell nyújtanunk. És úgy gondolom, hogy bíznunk kell azokban a dolgokban, amelyeket ki, ki tudunk számítani, vagy mérni tudunk. Azonban a tudományban csak is akkor tudunk modellezni, ha pontos adataink vannak, és még így is kockázatos marad. Az IFPRI tanulmányt használtuk leginkább a saját szakbizottságunkban is, és ott megvizsgálták ezeket az ILOC tényezőket. És itt is természetesen adatokkal dolgoztak. De most mondok egy példát. Tehát például Malajzia az egyik legnagyobb pálmaolaj exportőr és szennyező. Tehát képzeljük el, hogy Malajzia holnap elfogad egy tanúsítványrendszert, és megtiltják a termelést, és akkor az ájluk tényező a pálmolaj tekintetében drámai módon megváltozik. Tehát, hogy olyan tényezőkre alapozunk a modellezést, amelyek bizonytalanok, az kockázatos. De ezeket a tényezőket viszont úgy is kezelik, hogy visszaélnek velük. De, hogyha egyszer valamit felülvizsgálunk, hogyha valami történik, akkor a következő forgatókönyv is megvalósulhatna. A biodízel eltűnt, és az etanol, amely földhasználat közvetett megváltozása, tehát az ájluk tényező, milyen, akkor bizonytalanok lehetünk benne. Tehát pontosnak kell lennünk, vagy csődöt mondunk. Megvan ez a 10%-os célkitőzünk 2020-ig, hogy 10%-ban a szállítás bioüzemanyagot használjon, de megfelelő utat, módot is kell találni, hogy hogyan érjük ezt el éppen erről van most szó. Én úgy gondolom, hogy a konstruktív megközelítés, amely a különféle előnyöket is figyelembe veszi, a fenntarthatóság, energiafüggetlenség és a vidék, vidékfejlesztés érdekében elfogadhatók, hogy itt teljes mértékben sikeresek legyünk a földhasználat közvetett megváltozása tényezőinek tekintetében. Tehát vizsgáljuk meg, hogy hogyan. Löpás asszony, egyetértünk, hogy itt bizonyos alcélokat is megszabhatnánk a bioüzemanyagok tekintetében. Tehát lehet 2%, 2,5%, erről vitázhatunk és így az ipar a piac felé világos üzenetet küldünk. Ugyanúgy, mint 2009-ben, amikor ezt a 10%-ot megfogalmaztuk. Tehát világos célkitűzést fogalmazunk meg, és így mindenki felkészülhet a bioüzemanyagokba történő befektetésekre. Tehát itt az al cél. Ez lenne a bioüzemanyagok esetében. Ezt a célt ki lehet egészíteni itt a földhasználat közvetett megváltozásának enyhítésével, ahogy itt a, a WWF is jelezte, az Ecole Polytechnique de Lausanne is jelezte, és egyéb szervezetek. És ezeknek a célja mind az, hogy elérjük azt a célkitűzésünket marginális vagy degradálódott földeken termelt bioüzemanyagot nem kapcsolnánk a földhasználat közvetett megváltozása miatti kibocsátás tekintetében. Tehát hiszen itt piacokról, munkahelyekről is szóltam szó. Az utolsó megjegyzésem, szeretném aláhúzni, hogy még nincs eléggé kifejlesztett zöld alternatíva arra, hogy a bioüzemanyagokat helyettesítsük. Tehát nem ellenzem ezt, én lángoló támogatója vagyok annak, hogy elektromossággal működjön a szállítás, a közlekedés. Hát ez a jövő. De hát sokkal hatékonyabb motorok vannak a villamosított közlekedésben. Azonban ez nem elégséges ahhoz, hogy betöltsük 2020-ig a foghíjat. Tehát a következő dilemmával szembesülünk. És bevannom, hogy nem könnyű ezt megoldani. Tehát vagy feladjuk a 10%-os célunkat, és ezzel elismerjük, hogy feladjuk a célunkat. Tehát ne hazudjunk ön magunkkal, önmagunknak. Tehát, hogyha itt eh, többféle mércét alkalmazunk, eh, akkor attól még látszik, hogy feladjuk ezt a 10%-ot. Ez az igazság. És eh, az igazságot kell egymásnak elmondanunk. Tehát legyünk őszinték. Elnök úr, jó szándékára hagyatkozom, és egy tapasztalatot szeretnék beszámolni. Múlt héten elmentünk Malajziába, öten. Itt a pálma olajjal kapcsolatos utunk volt. Találkoztunk a maláj hatóságokkal, az ipar képviseleteivel, NGO-kkal, a benszülöttek képviselőivel, tehát mindenkivel találkoztunk. És teljes mértékben konszenzus van abban a tekintetben, hogy a pálmaolajat szeretnék megtartani, mint a gazdaság egyik hajtómotorját. Kérem, fejezze be. Az egyetlen dolog, amit meg kell tennünk, az az, hogy ezt úgy oldják meg, hogy nincs negatív kihatása a környezetre, a földhasználásra, földhasználatra. Tehát, hogy most össze foglaljam. Kedves kollégák, most kérem, az alcélunk, az, hogy pozitív enyhítő hatást érjünk el, a nemzetközi kereskedelmi politikánkban írjuk elő a kötelező tanúsítvány rendszert. Szerintem így tudjuk megoldani a kérdést, ezt a javaslatot tenném, köszönöm. Köszönöm szépen. Vidal Quadrasz kolléga. Az ITRE kollégák mindig nagyon fontosak, kedvesek számunkra. Most nagyvonalúan 12 percet kapott a többi kollégánál, ezt majd kompenzáljuk majd, ha mi megyünk az ITRE-be. Tehát az biztos, hogy hatalmas anyagról van szó, és jól tesszük, hogyha kompromisszumokat kalapálunk majd ki. Akkor most folytatjuk, és most az árnyék előadók. Következnek Klász kolléganő. Felolvasom a neveket, tehát az árnyék előadókkal kezdjük. Négy percük van, utána. Mász Richard Zéba. Ott még volt egy. Und Görling. Frau Görling. És Görling asszony. akkor most a árnyék előadókkal kezdjük, és utána a többiek kapnak szót. Klász asszony, négy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon átfogó a téma, és észrevettük, hogy eh, nagyon átfogó a vita spektruma is. Korin Lepás és Vidal Quadras úr is tanúbizonyságot tettek erről. Tehát 2009-ben nagy eufóriával üdvözöltük a bioüzemanyagokat, és 10%-ban szabtuk meg a határt. Nagyon lelkesek voltunk, hiszen megújuló energiaforrásokról van szó, rendelet rendeleti született. De hogyha most a bizottság javaslatát, vagy Corinne Lepage javaslatát követjük, akkor ezt a célunkat teljes mértékben szétromboljuk. Tehát el kell gondolkoznunk, hogy ez fenntartható politika-e. Hiszen a tényekkel kell dolgoznunk, hiszen az alapkérdés számomra az, hogy most akarunk-e bioüzemanyagot, vagy nem. Teljesen mindegy, hogy hogy forgatjuk a szót, ez a lényeg. És véleményem szerint fontos, hogy Európában a közlekedés szállítás területén az energiaigény egy részét megújuló energiákkal helyettesítsük. Tehát mm, korábban ez a bioanyag az állatoknak volt takarmány, ma pedig üzemanyag lesz belőle. Oka van annak, hogy miért támogatjuk ezt, hiszen fenntarthatóbb lesz a közlekedés, az energiaellátás is jobb, ez Európában különösen fontos, hogy energia független séghez is vezet, hát ez, ezen kívül a vidékfejlesztés, a vidéki és térség támogatása is lényeges a témát minden oldalról megközelítik. Hát most nézzük meg itt az ilok tényezőket. Itt a földhasználat közvetett megváltozása, illetve annak a mérése nagyon nehéz. Tehát nem lehet közvetlenül megfigyelni ezt a jelenséget, és nem mérhető. Itt csak sejtések vannak. A modell számításokban már rengeteg hibát sikerült azonosítani, itt nagyon sok nem helyén való adat van, a bizottság ezt fel is ismerte. És Korin Lepázs is utal rá. Tehát itt a tanulmány és az adatok nem feltétlenül megbízhatóak. Ezen kívül azt is látjuk, hogy például Indonéziában is negatív eredménye van a bioüzemanyagnak. Tehát közvet, közvetlen bizonyítékaink nincsenek, hogy a földhasználat közvetetten megváltozhat. És hogy hogyan. Ez azt jelenti, hogy állandóan aktualizálnunk kell az ismereteinket, a tudományos ismeretek birtokában. És az eh, iLook eh, tanulmányok általában mindig a legrosszabb esetből indulnak ki nem számítják ki általában a fenntartható földhasználatot. És hogyha ez így marad, akkor nem, nem kapnak ösztönzést azok, akik környezetbarát módon termelnek. Ez ismét bizonytalansághoz vezet, és megakadályozza azt is, hogy további innováció, további befektetések történjenek. Tehát ki akar ide befektetni, hogyha mindenkit egy kalap alá vesznek? Corinne Lepage megemlíti a grandfathering elvét, mint biztosítékot a vállalatok számára. Tehát, hogy a vállalatok úgy tudjanak befektetni, hogy biztosak legyenek a politikai körülményben is. Az IFPRI tanulmányról is szó volt, itt pedig azt látjuk, hogy eh, a földhasználat megváltozása azokban az országokban eh, vehetők észre, ahol az erdőt, illetve a tőzegmocsarakat használják fel. De most ez alapján miért csökkentsük az európai termelést? Tehát, hogyha Malajziában valami történik, nem biztos, hogy Európában ugyanez lesz. Tehát a, az NGO-k azt követelik, például Malajziában is, hogy fenntartató módon történjen a termelés. Tehát fontos, hogy környezetbarát fenntartható módon történjék a termelés. És minket kérnek meg, hogy mondjuk el, hogy hogyan lehet, milyen normáknak kell megfelelni. Most még van, amit szólnék az 5%-os célról, tehát igazából itt szépít a bizottság, kozmetikázik, és nem csökkenthetjük a célt. A bioüzemanyagok termelés esetében az európai földeknél sem szabad eh, elfelejteni, hogy itt 60%-ban eh, repcepogácsákról van szó, és 40%-ban repceolajról. Én úgy gondolom, hogyha a hulladékot kétszer, négyszer, négy perce van, négy perce van. Sajnálom, sajnálom, már másfél percet ráengedtem. Tehát itt igazából akkor le kell vennünk napirendről egy jelentést. Tehát akkor, akkor beszéljünk még egyszer a témáról. Kriton Arsenis beszél Pokkur képviseletében. Uh, Köszönöm szépen, Arsenis úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a jó megközelítésért, a jó együttműködésért ezzel a dossziével kapcsolatosan a bioüzemanyagok alkalmazását fel kell gyorsítani, hogy a 10%-os célt 2020-ra elérjük, a vonatkozó irányelv egy 6%-os változást irányoz elő, a kötelező céloknak az a célja, hogy az Európai Uniós politikák megfeleljenek a változásoknak, a bioüzemanyagok felhasználását ki kell terjeszteni a különböző tagállamokra. Mindkét irányelv fenntarthatósági kritériumokat is tartalmaz, biztosítandó, hogy a klíma hatása az bioüzemanyagoknak valóban pozitív lesz. Ugyanakkor a fenntarthatósági kritériumokban nem foglalkoznak a közvetett földhasználati változás az iluk tényezővel. Ez a tényező akár ellenes, ellenébe hathat, vagy kisiktathatja a megtakarításokat. Az egyik legfontosabb tulajdonság ennek a javaslatnak az irányelv kapcsán az, hogy egy bioüzemanyag, bio, üzemanyag, bio ö, ö, üzemanyag hozzájárulási korlátozást vezet be, és Arzene úr egyetért az 5%-os határértékkel, amelyet a bizottság javasol, és úgy gondolja, hogy ez lényeges része a javaslatnak. Álszen úr azzal is egyetért, hogy a jelentéstevő azt javasolja, hogy kötelezők legyenek az állók tényezők. Az 5%-os határ nem csak a közlekedési ágazatra kellene, hogy vonatkozzon, és ez hozzájárul a megújuló erőforrások felhasználására irány, vonatkozó 20%-os célkitűzés megvalósításához is. A nem élelmiszer eh, növényekre vonatkozó javaslatot az 1,5%-os elektromosság eh, a termelésre, ezt is tart, támogatja, illetve a 12%-os megtakarítást a közlekedés tekintetében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bász Eichhaut kapszult. Éppen, elnök úr, tudom, hogy eh, négy eh, percet adott csak, nem könnyű ennyire szorítkozni. Először is Korin Lepázsnak, az előadónak szeretnék az együttműködésért köszönetet mondani, és azért, hogy erről a témáról egyáltalán jelentést írt, Kadrasz úrnak pedig a bevezetőért szeretnék köszönetet mondani. Nagyon fontos hangsúlyozni ezen a ponton, hogy az ILO kérdése egyáltalán nem újdonság. 2008-ban amikor a klímavédelmi csomagról egyeztünk meg, akkor a parlament már akkor is kérte, hogy az állók tényezőt vegyük figyelembe, tehát ez már 2008-ban történt, ismétlem, akkor sajnos ezt fel kellett adnunk a tanácssal való tárgyalásokban. Cserébe azt kaptuk, hogy a bizottság majd egy jelentést készít azzal kapcsolatosan, hogy egyáltalán érvényesül-e ez a tényező, vagy sem, és ezzel kapcsolatosan majd javaslatot tesznek. Végre a bizottság teljesíti az ígéretét, de az kapcsolatosan nem, mert arra jutottak, hogy ez valóban egy probléma, és egyébként hangsúlyoznám még egyszer, hogy egyáltalán nincsen olyan tudós, aki azt mondaná, hogy nem zajlik a földhasználat közvetett megváltozása a bioüzemanyagok miatt. A kérdés nem ez, hanem az, hogy a jogszabályalkotás hogyan válaszoljon erre. Senki nem érvel azzal, hogy nincsen ilyen jelenség. Tehát, hogyha nem száz számolunk az állók tényezővel, akkor ez is egy döntés, akkor 0%-kal vesszük figyelembe vagyis ezt a döntést nem tudjuk megkerülni végső soron. A kérdés az, hogy az ájlókkal mit teszünk. Komolyan veszük-e a tudományos eredményeket, amelyek a földhasználat közvetett megváltozására utalnak. Nagyon sok információ elérhető azzal kapcsolatosan, hogy most a modellek nem veszik figyelembe például a melléktermékeket, stb. stb. De ezzel, ezzel már évekkel ezelőtt túl voltunk. Ezek a modellek napról napra változnak, és Filokadrasz úr számára elmondanám, egyébként ő azt mondja, hogy a politikáknak nem modellekre kell alapulniuk. Én azt mondanám, hogy beszélgessen Oli Renóral, mert az egész megszorítási politikáját gazdasági előrejelzésekre alapozza, amelyeknek az alapja a 3%-ra vonatkozó gazdasági modell. Minden nap ezzel dolgozik, egészen a mai napig ezt az EPP nagyban, nagyban támogatta, úgyhogy lehet, hogy itt lesz valami változás, hogyha az EPP eltekint a megszorítások támogatásától, nekem az is nagy siker lesz, minden esetre a modellek továbbra is azt mutatják, hogy a további megszorítások rosszabb eredményekhez vezetnek. Nyilván új politikákat tudunk bevezetni, ha a modellektől eltekintünk. Aztán az alapértékek, alapértelmezett értékek használata, hogy ezektől el tudunk-e térni. Ez már szerepel egyébként a megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelvben. A közvetlen kibocsátásoknál, hogyha valaki biztosítani tudja, hogy alacsonyabbak az értékek, akkor ezeket használhatja, ez már megtörtént. Miért ne lehetne ezt a földhasználat közvetett megváltozásánál is érvényesíteni, vagyis ezt figyelembe venni? beszélni. Ebben az értelemben nagyon különösnek tartom, hogy itt a parlamentben már megint visszafelé megyünk azzal kapcsolatosan, hogy valóban intézkedünk-e a földhasználat közvetett megváltozásával összefüggésben. A kérdés az, hogy mit lehet a fejlettebb, a továbbfejlesztett bioüzemanyagokkal tenni, ez a verseny, ez megvan az élelmiszertermeléssel szemben. Vagyis több érdekeltséget, több biztosítékot kell adni a befektetőknek, akik a fejlettebb, továbbfejlesztett üzemanyagokat kívánják támogatni, vagy ezeket termelni, ők valamiféle biztosítékot kapjanak. 2020 túlmenően is el kell gondolkodnunk az alkalmazandó stratégián. Én azt mondom, hogy a 2020-as év után nem technológiai célokat kell kitűznünk, hanem az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozó célkitűzést. A problémát kell megfogalmaznunk, és a célt, vagyis hogy csökkentsük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Úgyhogy én azt mondanám, hogy 2020 után is szülessenek irányelvek, de nem olyan alacsony ambícióval, mint amiről Lepázs asszony beszél, 25-re, 2025-re 20%-nak kell érvényesülnie, hogyha ez a hosszabb távú célkitűzés, akkor én azt mondom, hogy ne konkrét technológiákra tűzzünk ki célokat, hanem magára az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási mértékére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen, ez egy nagyon komplex téma mindenki elmondta ezt, és nagyon sok mindent szeretnénk egyszerre elérni. De természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy itt igazából egy jogalkotási módosításról van szó. Tehát volt egy korábbi rendelet, és a lehető legjobban ki kell ezt igazítani. Éppen ezért fontos az egyszerűsítés elve, ne legyen túl bonyolult tehát a helyzet. A konzisztencia rendkívül fontos, főként a befektetős számára. És ugyanakkor talán valami rugalmasság sem ártana, mert azért a tudományos eredmények sem annyira világosak, mint amennyire az első látásra tűnhet. Tehát nagyon sok különböző kérdés merül fel a javaslattal kapcsolatban, nagyon óvatosnak kell lennünk, és külön-külön is meg kell mindegyik javaslatunknak állni a helyét, és az egész egy egységbe kell, hogy illeszkedjen. Ez persze nagyon nehéz, és mindezt a javaslatokban érvényesítenünk kellene. Úgyhogy itt néhány reakció lenne, néhány reagálásom lenne. Mi is a célja ezeknek a módosításoknak az, hogy a bio üzemanyagokra való át állás nehogy még tovább növelje az üvegházhatású gázok kibocsátását. És mindenképpen ezt először meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ez lehetséges elmielőtt módosításokat eszközölünk. Ehhez ráadásul az ilok tényezők módos, módszertanát ki kell dolgozni. Itt természetesen nagyon sok javulást tapasztalhatunk, de semmiképpen sem gondolom azt, hogy itt nagyon egyszerű válaszok lennének. Fontos a második generációs bioüzemanyagok alkalmazásának kérdése, és ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a befektetések ösztönzése, ez jó, meg kell próbálni, de nem biztos, hogy ez így lesz, nem biztos, hogy beindul ez az üzemanyag, ez az üzletág. Ami pedig a plafonokat illeti, az 5 százalék. Vajon ez a megfelelő szint-e? Felmerül a kérdés. Ez egy politikai döntés. Nem tudom, hogy megfelelő-e vagy sem. Bizonyos országok már ezen bőven túl vannak. különböző módszertanokat meg kellene vizsgálni ebből a szempontból, és akkor derülne ki az összehasonlításukból, hogy ez jó-e vagy sem. Nagyon sok tehát a kockázat, rendben vannak bizonyos dolgok, de hát azért nem világos az, hogy milyen hatása lesz ennek. Ugye itt a két listáról is szó esett. Hát ezt is először bizonyítani kellene, mielőtt tovább megyünk ezen az úton. És végül Nagyon későn érkezett meg az angol fordítás, úgyhogy nehéz volt végigrágnom magam rajta, de mégiscsak úgy gondolom, hogy a grandfather clause záradék kérdését is meg kell vizsgálnunk, a számok tekintetében kaphatunk erre megfelelő választ majd. Nie tak dawno się przetoczyła w Parlamencie Europejskim debata na temat backloadingu. Köszönöm szépen. Nem olyan sok idővel ezelőtt volt egy vita a parlamentben az úgynevezett backloadinggal kapcsolatosan, amikor az Európai Parlament politikai stabilitásáról beszéltünk. Olyan témákról, mint a megbízhatóság a befektetők számára a reálgazdaságban, és értem én, hogy milyen problémával próbálunk itt megoldást találni, de én azt érzem, hogy kicsit visszalépünk a múltba, és talán ezt a problémát komolyabban kellene kezelnünk. Lengyelországban a befektetők már nagyon sok pénzt fektettek ebbe a területbe, a 65%-ot el is értük, és most azt halljuk, hogy administratív csökkentéseket kell bevezetnünk. Ez nagyon súlyos csapás számunkra. Nyilván vannak nagyon jó érvek ez ellen az intézkedés ellen. Minden esetre derogációt fogunk kérni, és hogyha ezt a mentességet nem kapjuk meg, akkor egy átmeneti időszakot fogunk kérni az átállásra. Ami a földhasználat közvetett megváltozását illeti, az úgynevezett állók tényezőt nincsen arra vonatkozólag pontos tudományos eredmény, ami ezt az, ezeket az eredményeket bizonyítaná. Tehát a mi kormányunk úgy gondolja, hogy nagyon körültekintően kell az állók tényezőt kezelni. Vagyis elsősorban a CO2 kibocsátás összefüggésében kell ezt kezelni. Mindannyian ismerünk olyan eseteket, amikor nagy termelők Malajziában, illetve más országokban, akik bioüzemanyagokat termelnek, így jártak el, vagyis nagyon szorosan összefügg, hogy, eh, politi- hogy milyen eh, politikát alkalmaz Európa, és a kereskedelmi partnereink milyen gyakorlatot alkalmaznak ennek következtében. Egyre inkább azt látjuk, hogy eh, újra erdősítés történik. Különösen, ami az itt javasolt módosításokat illeti, nem érezzük, nem látjuk, hogy különbséget tennének egy harmadik országból származó bioüzemanyag szállítmány között, illetve az európai bioüzemanyag előállítás között. Megkülönböztetést kell tenni három terményfajta között. Beszélek most a nagy cukortartalmú növényekről például, és mindezeknek a termelése nagyon negatív következményekkel járhat, hiszen ismeretes ennek az eljárásnak a összetett mi volt -e, vagy nehézségei. Amikor a továbbfejlesztett második és harmadik generációs bioüzemanyagok kerülnek szóba, akkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy kik termelik ezeket az üzemanyagokat. Nagyon sokan nagyon sok pénzt fektettek ebbe a tevékenységbe, és ők ezt a befektetést gyakorlatilag egyik napról a másikra elveszthetik. Köszönöm, Vilc asszony. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Löpás asszonynak. Köszönöm szépen a munkáját, és köszönöm szépen a kiváló tervezetet, nagyon jó alap ez nekünk a további tárgyalások számára, és teljes támogatásomról biztosítom az iLook tényezők, itt a bio üzemanyag irányelvben és a fenntarthatósági kritériumok feladata az, hogy a káros hatásokat a bio üzemanyag termelésénél kiküszöböljük. Így megoldható az is, hogy ne dráguljon az élelmiszer. Itt érveket hallunk amellett is, hogy a közvetett földfelhasználatra gyakorolt káros hatások is megjelennek. Tehát meg kell néznünk, hogy a modellezés hogyan néz ki. Éppen ezért nagyon fontos, hogy egyéb tudományos eredményeket is figyelembe kell vennünk ebben a tekintetben. Itt azt látom, hogy politikai folyamatokat akarnak elhalasztani, helyet, hogy a környezet érdekében tevékenykednénk. Köszönöm. Akkor a többi felszólaló következik. Pelár Ayuso, Britta Reimers. Elfelejtettem valakit? Nem? akkor kettő percre kapnak szót. A felszólaló Pilar Ayuso. Köszönöm szépen, elnök úr, kihasználom az időt, és egyszerűen csak általános észrevételekkel élnék. Először is az előadóknak és az árnyék előadóknak kell köszönetet mondanom. Tíz éve eh, az EU-ban, EU-nak az első irányelvének én voltam az előadója, az bioüzemanyagokról, akkor ez nagyon jó megoldásnak tűnt a mezőgazdasági termelés számára, illetve az energiatermelés számára is, hiszen alternatív üzemanyag forrásokat kellett akkor feltárni. Aztán 2003-ban, illetve 2008-ban összekötötték ezeket a célkitűzéseket, és nagyon sok befektetés történt az EU-ban ezek alapján, a szabályok alapján nagyon sok munkahely teremtődött, nagyon sok befektetést eszközöltek, és ezeket akarjuk most veszélybe sodorni. Folytatnunk kell ezt a munkát, amit megkezdtünk, és ezt a jó politikát, ami nagyon sok országban sikeresé vált, de nem szabad büntetnünk azokat az intézményeket és befektetőket, akik nagyon sok pénzt költöttek ezekre a termelési formákra. Az első generációs bioüzemanyagokra vonatkozó célkitűzéseket nem szabad eltörölnünk, vagy hátat fordítanunk ezeknek. Nyilván a kett, második és harmadik generációs üzemanyagokba is befektetésekre van szükség, és vannak olyan modellek, amelyek nem feltétlenül tudományos modellek, és tudjuk, hogy van olyan administratív teher, ami szükségtelenül hárul a termelőkre. Továbbra is tanulmányozni kell ezt a jelenséget, de ilyen terheket nem szabad a termelőkre róni Köszönöm. Köszönöm szépen, Brita Reimers, kettő percre köszönöm. Hát érdekes, hogy itt az ILUK kritériumokat előnyben részesítik azokat, amelyeket a saját kitalálóik is kritizálnak már, de erről sem szóltunk. Nem szóltunk arról sem, hogy ügyelni kell arra, hogy megbízható maradjon a politika. És hogyha valaki hajótörés szenved az első generációs bioüzemanyagok termelésénél, az nem fog belevágni a második generációba. Gondoljunk arra is, hogy a más második generáció konkurenciában áll az élelmiszerrel, vegyszerekkel, építőanyagokkal. Egyébként úgy gondolom, hogy arra is figyelni kell, hogy nem az energia az egyetlen terület, amelyre kihat itt a földhasználat közvetett megváltozására. Tehát itt nagyon sok természetvédelmi kérdésről van szó, és így tovább. Ezekről a dolgokról nem igazán beszéltünk, illetve a mezőgazdaság extenzívvá válása is problématikus. Úgy gondolom, hogy itt az energia szektor még viszonylag csekély. Figyelnünk kell arra is, hogy a bioenergia növények nem csak pusztítanak, rombolnak, hanem előnyük is van. A vetésforgó számára előnyösek számos területen. És nagyon fontos szerepet játszanak, mint például takarmány és építőipari ablakanyagok is. Nézzük meg, hogy mi itt, milyenek a mélyebb összefüggések, mielőtt itt valamit véglegesen elátkozunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Richard Zéber. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy egyetérthetünk abban, hogy a jogalkotásunk, amit 2008-ban folytattunk, negatív hatásokkal járt a világ számos részére. Ezt nem így, nem akartuk így. Szeretnék azonban emlékeztetni erre. Mi itt Európában pillanatilag 1,4 millió hektárt használunk fel, az összevetve a 82 milliós hektárral, ahol bioüzemanyagot termelnek, és a FAO szerint 0,5 millió hektárt vonnak ki a termelésből. És eh, támogattuk a bioüzemanyagok termelését, és pedig nem csak a klíma érvel, hanem a mezőgazdaságunknak akartunk adni még egy lábat, amin állni tud. A mezőgazdaság termelés, az élelmiszer termelés helyett. És azt látjuk, hogy itt ezek az olajmalmok nagyon kicsik, és hogyha az ájluk tényezőkre is gondolunk, akkor látjuk, hogy ismét további támogatásokat kellene adni ezeknek a térségeknek. Úgy gondolom, hogy az ILUK tényezők esetében egy olyan lépést tettünk, amely két problematikára koncentrált, kettőt próbál megoldani, és a többit pedig mind figyelmen kívül hagyja, és szerintem ez a dolog ennél bonyolultabb. A bio üzemanyag termelés, például az ellátás biztonsága, a diversifikáció és a befektetés biztonság mellett még egyéb érveket is maga mellett vonakoztat fel. De szerintem jogilag is vannak más módszereink, hogy ezeket a problémákat valahogy megoldjuk, amelyek Európán kívül is megvannak. Azonban tudományosan nagyon bizonytalan a dolog. És hogyha gazdaság, ez olyasmi, mint amikor a gazdaságot modellezzük. Általában az özgazdaság esetében nem működnek a modellek. És itt, hogyha egy rész aspektusra koncentrálunk, akkor meg megint nem jutunk messzire. A gazdaságban nincsen más lehetőségünk, az ájluknál lenne más lehetőségünk. Köszönöm. Lutz Most Lutz Ribber kettő percre. Az EGSB nevében. Köszönöm szépen. Mi az EGSB-ben tíz napja fogadtuk el a saját véleményünket. Nekünk is nagyon kritikus a hozzáállásunk a bioüzemanyagokhoz, és amikor a megülő energiaforrásokról szavaztunk, akkor is szigorak voltunk. Tehát a, nem értjük a bizottságot. Az első generációs bioüzemanyag esetében is azt mondta már a Európai Parlament, hogy nem 10% bioüzemanyagot akarunk, hanem 10% megújuló energiaforrásból származó üzemanyagot. A bizottság látja, hogy globálisan területfelhasználási konkurencia született. A világméretű energia szükségletet most bioüzemanyagokkal akarjuk kielégíteni? Ha igen, akkor a világ termőföldjének kétharmadán bioüzemanyagot kellene termelni. Itt pedig a politikához intézzük a kérdés, hogy na most merre tovább. Löpás asszonynak szeretném megköszönni a jelentés és a nagyon jó együttműködést. Az ITRÉ-vel is nagyon jó volt az együttműködés. Tehát mi is azt látjuk, hogy léteznek ezek a konkurenciák, és gyenge pontokat látunk az iLook-nál, és itt bizonyos anyagokat is felsorolnak, és vélemény szerint ez is kérdéses. Tehát itt különféle hulladék anyagokról van szó, és van olyan, amiről nem volt szó. A jelenlegi tervezettel az európai protein stratégiát tönkreteszik, hiszen itt igazából a repcét mutatják be, mint a protein forrás, ne továbbját. És eh, ezzel akarjuk az amerikai importot csökkenteni, és primer nem olajat akarunk termelni. Azonban a csúcsa a dolognak meg az, hogy eh, a bizottság eh, az olajpogácsának ad egy bizonyos égési értéket, és akkor ezt összehasonlítja az üzemanyaggal. Tehát a bizottság az értékes fehérje pogácsát bioüzemanyaggá akarja átalakítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságnak adom a szót Hans van Steennek. Um, thank you, Mr. Chair. Um, it's Philip Owen and I shall impersonate Hans van. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm szépen az előadó munkáját is, hogy elkészítette ezt a jelentést, illetve a mai elhangzott felszólalásokat is köszönöm. Sok mindenkivel egyetértek, legalábbis abban, hogy ez egy nagyon összetett dosszié gazdasági, környezetvédelmi, szakmai szempontból. A bizottsági javaslat három fő kulcs kérdésre vonatkozik a kibocsátások csökkentése, a befektetések biztonságának megőrzése, illetve ezeknek az ügyeknek a megfelelő kezelése, ezzel ezért vezettük be az 5%-os határértéket, illetve a meglévő létesítményekre vonatkozó határértéket, illetve a munka folytatására vonatkozó feltételeket. Olyan tényezőket is bevezettünk, amelyekkel a közvetett kibocsátásokat is kezelni tudjuk, amit nem tudunk látni, azt is szeretnénk ilyen módon figyelembe venni és kezelni azokat azért kritizálnám, akik azt mondják, hogy nincsen megalapozott tudományos háttere mindennek. Az eredmények nyilván napról napra változnak, modelleken alapulnak, de mi úgy gondoljuk, hogy a modellek megalapozott modellek, és különböző vizsgálatokban megismételték ezeknek az érvényességét, és az arányosság elvét is figyelembe kell vennünk, még ha van is egy kockázat, akkor is lépnünk kell eh, azzal együtt, hogy a modellben lehetnek korlátozottságok. Ami a különböző módosító indítványokat illeti, a tartalommal kapcsolatosan üdvözlöm azokat a javító módosító indítványokat, amelyek a fogalom meghatározása vonatkoznak, eh, és egyébként minden módosító indítványt, ami javítaná a javaslat eh, minőségét. A 6%-os célkitűzést 2020 után is meg kell tartani és továbbvinni, különösen, hogyha a tudományos eredmények minket igazolnak, ami a fenntarthatósági kritériumokat illeti, további definíciókra van szükség, erre építve, ez is nagyon fontos. És az állók tényezőnek a figyelembevétele nagyon lényeges, megfelelő mérésekkel, amelyek a döntéseket megalapozzák. Úgy gondoljuk, hogy ezek a tényezők megalapozottak tudományosan, és ahogyan látják a hatástanulmányunkból is, a fenntarthatósági kritériumok tekintetében is figyelembe vettük ezeket a tényezőket, vagyis azt is figyelembe kívánjuk venni, hogy az iparágra milyen hatással vannak ezek az intézkedések. Ami a grandfathering záradékot illeti, ezzel is nyilván még sok munkánk lesz. Tudjuk, hogy a szorzók és a határértékek most megszűntek, és úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos kockázatenyhítési tényező. Minden esetre az üvegházható üvegházhatást okozó gázok kibocsátására nincsen túl nagy hatással ez a, az indítvány. Ami a többszörös beszámítást illeti, ennek az alapja a tagállamok által elvégzett munka, és úgy gondoljuk, hogy ez a lista teljes már, mint ami a mellékletekben van, és ez is egy módja annak, ahogyan új terményeket a piacra lehet vinni takarmányként, ez a 2,04-es szorzó alkalmazása. Reméljük, hogy a jövőben is jól tudunk majd együttműködni a jelentéstevővel, illetve a másik hat szakbizottsággal, akik még véleményt formálnak a jövőben erről a eh, jogszabályról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem Hans van Steen, hanem Philip Lund volt, akit hallottunk. Három kolléga. Van itt még itt Hübner, Bánki és Kusé, Yves Kusé kollégák. Tehát eh, Hübner asszony, Bánki úr és Kusé kolléga. Kettő percre. Köszönöm szépen. Igen, tényleg fel akartam szólalni. Ami itt az új tervezetet illeti, az ILUK tényezőt, kérdéseink vannak. És pedig a biodiverzitás ellen van a bioüzemanyagok termelése? Hiszen, hogyha bioüzemanyagot termelünk, akkor csökkentjük például az erdők területét, vagy a mezőgazdasági élelmiszert termelő területek méretét. Így van? Nem gondolnám. Hiszen pont most rengeteg élelmiszer van tehát rengeteg élelmiszert termel a mezőgazdaság, és nagy problémánk van például Európában, hogy hogyan exportáljuk ezt a sok élelmiszert. De itt van még egy dolog. Hol van itt a jogstabilitás? A befektetőknek biztosnak kell lenniük, hosszú távon biztosnak kell lenniük, hiszen ilyen befektetéseket nem egy-két évre eszközölnek. Az ilyen befektetéseket nem öt éves megtérüléssel, hanem sokkal hosszabb megtérüléssel tervezik. Itt a termelőkkel hosszú távú szerződéseket kötnek, és politikai döntéshozóként pedig szeretnénk előmozdítani az európai bioüzemanyag szektort. Ez az energiadiverzitáshoz vezet, ez a mezőgazdaság jövedelmezőségét mozdítja elő, és a mezőgazdaságnak ad még egy lábat, ami megállhat az élelmiszertermelés mellett. A bizottság ismeri az európai helyzetet. A bizottság tudja, hogy a termelők hisznek nekünk, a potenciális befektetők hisznek nekünk. Most ezt a bizalmat akarjuk szétrombolni, és most ki akarjuk itt jelenteni, hogy most ne termeljenek többé bioüzemanyagot, hanem termeljenek fokhagymát, meg répát megint? Köszönöm. Bánki úr? Köszönöm. Elnök úr, gyakorlatilag ott folytatnám, ahol Himner képviselőasszony a, bajta. Ugye Magyarország érdekeit, ha nézzük, és közép-európai országok itt általában, nálunk némi fáziskéséssel indultak el az első generációs bioüzemanyag termelőüzemek beruházásai, miközben az adottságaink, mind az éghajlati, mind a talajszerkezetből adódó adottságaink kitűnőek a gabonatermesztés szempontjából. Ha csak a mi példákat nézzük Magyarországét, akkor nekünk átlagosan évente 3-4 millió tonnával több gabonánk terem, mint amennyit fel tudunk használni akár az élelmiszeriparban, akár az állattenyésztésben. A legnagyobb bajunk az, hogy még exportra sem tudjuk ezt a fennmaradó mennyiséget értékesíteni, tehát azzal küzd Magyarország, hogy hogyan tudja raktározni ezeket a termékeket, hiszen a magyar gazdáknak sajnos nincsenek olyan infrastruktúrális feltételei, ahol ezt meg tudnák tenni. Az ő szempontjukból ezek a beruházások aranyat érnek, hiszen egy kiszámítható biztos piacot adnak a terményeik értékesítéséhez, ráadásul általában helyben történik ezeknek a felhasználása. Egyelőre csak három ilyen üzem működik, de az eddigi példák azt mutatják, hogy valóban az üzemek 30-40 kilométeres vonzás körzetéből szállítják be a gazdák a terményt, és kerülnek pontosan és biztosan kifizetésre. Tehát azt gondolom, hogy ha egy éles váltással ezt az 5%-os sapkát elfogadnánk, akkor egyrészt a még beruházás alatt lévő, vagy megkezdett beruházások befejezését és a tervben lévő beruházások folytatását gátolnánk meg, ami ennek a térségnek rendkívüli hátrányokkal járna. Az állattenyésztés most kezdett átállni a bioetanol előállítás melléktermékére, ami egy fehérjében kifejezetten gazdag ö, ö, alapanyagot jelent a, az állattenyésztők számára. Tehát ez a folyamat is a mezőgazdaság új lábaként egy prosperáló területet tudna jelenteni. Yves Cochet, zwei Minuten. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Lőpázs asszonynak nagyon jó minőségű munkájához, de azonnal rá is térek a lényegre. Szerintem le kell állítani ezt az egész bioüzemanyag ügyet. Egyébként elég abszurd a érvelés. Egy tíz évvel ezelőtt elkezdtük, most egy kicsit csökkentsük, mert azért itt nagy ökológiai problémák merültek föl, de azért mégis folytassuk. Hogyha tíz éve tévedtünk, akkor tévedtünk, akkor most minél gyorsabban le kell ezt az egész ügyet állítani, és kész. Itt nem csak környezetvédelmi kérdések, hanem pénzügyi és energiakérdések is felmerülnek. Pont ezért egész egyszerűen meglep az, hogy miért nem vesszük mindezt figyelembe. Például azt a nettó energiát, amit ezek az üzemanyagok termelnek. Egyetlen egy ö, tanulmány sem mondja azt, hogy ennek a nettó energiaértéke pozitív lenne, mert ezt nem lehet bebizonyítani. Ugyanis a bioüzemanyagok nettó üzemanyagértéke, akár a bioetanolról beszélünk, akár másról, különböző pogácsákról, egész egyszerűen több energiába kerül ezeknek az előállítása, mint amennyit aztán hozzá tesznek az energiafogyasztáshoz. Tehát ezt egyetlen egy közgazdás sem érteni, hogy miért akarjuk ezt támogatni. Egész egyszerűen vegyük figyelembe azt, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik. Ez nem működik. Az első generációs az megbukott. Második generációs ugye itt a második generációban már a teljes növényt akarjuk felhasználni. Nos, hogyha már maga a mag sem volt eléggé energiadús, akkor miért gondoljuk, hogy a növénynek a többi része, a szára, levele, ez az még hatékonyabb lesz, amikor tudjuk, hogy kevesebb energia van benne. Kolléga úr, az, ami ott maga előtt van, azt úgy hívjuk, hogy mikrofon. És abba illik beszélni. Rendelkezünk itt már kihangosításra. Most pedig az előadónak adnám át a szót Korin Lepásnak. Köszönöm szépen. Köszönöm az összes felszólalónak, meghallgattam mindenkit nagy figyelemmel, és három nagyon egyszerű dolgot foglalnék ebből össze. Az első. Bármennyit is kerülgetjük ezt a témát, a cél azért az az, hogy csökkentsük az üvegházhatású gázokat, már pedig az megkerülhetetlen tény, hogy bizonyos bioüzemanyagok inkább növelik azt. Úgyhogy nem hiszem, hogy bárkit támogatnánk azzal, hogyha tovább támogatjuk ezt a területet, sem a célunknak nem felelünk meg, sem azokat nem segítjük, akik befektettek ebbe a területbe. Azután, ugye itt van a kvázi modell, az ILUK modell, vagy ILUK modell. Ez nem egy európai találmány, ezt az Egyesült Államok gyakorlatilag ugyanilyen módszerekkel használja. Ez lesz az első megjegyzésem. Második megjegyzés. Mindig azt lehet mondani, hogy nem elég pontos a tudományos megalapozottsága egy témának, de azért mégiscsak valaminek az alapján döntéseket kell hozzunk. Nem maradhatunk a jelenlegi rendszerben. Én nem gondolom, hogy ez egy jó döntés lenne, hogyha a jelenlegi rendszerben maradnánk, és hogyha azt mondanánk, hogy nem elég megalapozott a tudományos háttere ennek a kérdésnek ahhoz, hogy változtassunk. Szerintem mégiscsak elérkezett az az időpont, amikor le kell állítani ezt az egész témát. Ugyanakkor én nem azt mondom, hogy bármilyen bioműzemanyag céget most azonnal tönkre akarnánk tenni, nem, hiszen 2020-ig egy kivezetés, egy lassú kivezetési fázist irányoztunk elő. Ez egyébként szerintem nagyon nagy lelkű támogatás, hiszen itt 10 milliárd euróról van szó az unió számára. Ezt a 10 milliárd eurót használhatnánk valószínűleg sokkal rentábilisabban is az üvegházhatású gázok csökkentése érdekében. Ezt nem javaslom egyébként azért, mert valóban voltak, akik befektettek ebbe a területbe, és nem szeretnénk őket tönkretenni. És ez fontos mindenképpen figyelembe venni. Ugyanakkor a mezőgazdasági célokkal kapcsolatban. Azért csak arra mond, azt szeretném elmondani, hogy itt most mi nem mezőgazdasági ügyekben kell, hogy döntéseket hozzunk, nekünk a környezet ügye a fontos. Természetes az is, hogy a mezőgazdasági világnak is megvannak az érdekei, de minden esetre most ennek a jogszabálynak nem a mezőgazdaság támogatása a célja, hanem a környezet megóvása. Hát nem, nem arról van szó, hogy itt a kapon kívül más forrásokból szeretnénk támogatni a mezőgazdaságból élőket. Nem, ezt világosan ki kell mondani, ez nem egy bújtatott kap. Én csak azt szeretném javasolni, hogy kiegyensúlyozott módon vegyük figyelembe azoknak az érdekeit, akik befektettek, mezőgazdászok vagy nem mezőgazdászok, de ugyanakkor a jövőt is figyelembe kell vegyük, és ez számunkra nem lehet más, mint az, hogy minél hamarabb ebből a logikából kilégjünk, kilépjünk, hiszen ennek semmi értelme. Van itt egy hosszú lista, amely tartalmazza mindazokat, akik megkerestek ebben az ügyben, például a helyi lakosságok, akik elmondták, hogy bizonyos országokban hogyan viselkednek a nagy cégek, hogyan égetik fel a földeket, és hogyan akarnak ott bioüzemanyag felhasználására mezőgazdasági termékeket termeszteni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez például összhangban áll az Európai Unió értékeivel ez a fajta viselkedés. Nos hát, ennyit szerettem volna elmondani, a vita továbbra is nyitva van. Én remélem, hogy az árnyékjelentéstevőkkel meg fogjuk találni a kompromisszumos megoldásokat, és egyébként, ahogyan Vidal Quadras úr is nagyon nyitott volt, az is azt mutatja, hogy ez a fajta megközelítés mindenképpen egy korrekt megoldásra fog majd vezetni bennünket, olyan megoldásra, amelyek a célját képezik a mi szakbizottságunknak. Köszönöm szépen, Korin Lepás. Május 27-e 12 óra módosítók benyújtásának határideje. Itt az NB-ben június 19-20-án foglalkozunk majd júliusban szavazunk, itt az MB-ben július 10-én, és a plenárison pedig szeptember 10-én a tervek szerint. Tehát köszönöm szépen a vitát, és most folytatjuk a következő napirendi ponttal, amely a hatos napirendi pont, és Bartolozzi úr az előadó, és be is vezeti nekünk a témát, az európai biogazdaság. Kérem azokat, hogy akik eh, itt ki szeretnének menni, akkor eh, ne zsenálják magukat, de ne zavarják itt a vitát. Esetleg az állokról kívül is lehet majd eszmét cserélni. Nem fair, hogyha itt kaszinóznak, hogyha az előadó közben meg előad. Tehát előadó úr. Eh, Köszönöm szépen, kedves kollégák! Hát először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik itt vannak a mai napon a jelenlétüket, és mindazoknak is a munkáját, akik hozzájárultak az anyagomhoz. Ez a mostani lehetőség arra is megfelelő, hogy mindenki elmondhassa véleményét, de először általános értelemben ismertetném a saját gondolataimat. Úgy gondolom, hogy mindenki tudja, hogy igen sok módosítás érkezett, száz. Úgyhogy nem igazán volt szükség kompromisszumokra. Minden esetre az általános meggondolások a következőket írják elő. Elfogadom mindazokat a módosításokat, amelyek további világosságot teremtenek az, az eredeti szöveghez képest, és erősítik annak szellemét. Úgyhogy Támogatom azokat a módosításokat, amelyek például a regionális dimenzióra vonatkoznak, vagy például a mezőgazdasági iparágak, illetve a biodiverzitás megőrzésének összeegyeztetéséről szólnak. Az Európai Bizottság a biogazdaság ról szóló jelentés készítését csére vonatkozó módosításokat is támogatom. Ilyen például az egyablakos rendszer a biogazdasággal kapcsolatban. Ugyanakkor egyetértek azokkal a módosításokkal is, amelyek a biogazdaság támogatásait az európai támogatások közé helyezik, és a biotechnológiai termékek európai beiktatását támogatják. A biomassa fenntartható alkalmazása területén. Viszont nem kívánom támogatni a bio üzemanya, a biogazdálkodás vonatkozó negatív megjegyzéseket. És hasonlóképpen nem kívánunk támogatni azokat a módosításokat sem, amelyek tovább mutatnak, mint a jelenlegi jogszabály hatásköre. Mire gondolok? a bio öm, ipar, biotechnológiai iparra vonatkozó ütemtervek vonatkozására, vonatkozásában, a bürokratikus terhek csökkentése és a, azok a szükséges pénzügyi és fiskális eszközök, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy eredményeket érjünk el. Például kis és középvállalkozások támogatása, és így tovább. Egy olyan piac támogatása érdekében, amely a globális kihívásoknak megfelel. Tehát ezek az általános megfontolásaim, de természetesen készen állok arra, hogy meghallgassam a mások véleményét is. Köszönöm szépen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Eh, eh, eh. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a kollégáknak is a munkát, illetve azt, hogy az előző felszólaló is felvázolta az álláspontját. A bioalapú gazdaságról sokat vitáztunk már, és nagyon sok érdeket érint ez a téma. Úgy gondolom, hogy a biogazdaságnak van jövője, egy nagyon fontos energiaforrás, és nagyon sok termék előállításához hozzájárulhat, de ennek van egy negatív oldala is, nem magának a biogazdaságnak, de aggályos az, hogy a biológiai termelés alapú gazdaság lehet-e az egyetlen előrelépési mód. Lehet-e a foszilis termékeknek ez valódi alternatívája, hiszen ezeknek az előfordulása egyre inkább ritka. Úgy gondoljuk, hogy a biogazdaságot egyre inkább és egyre hatékonyabban össze kell kapcsolni a, az erőforrások felhasználásával. Ezért hangsúlyoztam azt, hogy egyfajta hierarchiát kell kialakítani, a biomassa felhasználásában. És ezt azzal kell kezdeni, hogy a biomasszát olyankor kell felhasználni, amikor ennek hozzáadott értéke is van. Túlságosan túl sok biomassa tűnik el az égetőkben, ezért fontos, hogy megfelelően hierarchikus felhasználás érvényesüljön. Nem arról van szó, hogy egy az egyben egyiket helyettesíteni kell a másikkal. Erre vonatkozólag van néhány módosító indítványom, és remélem, hogy az előadó és a kollégák is támogatnak majd ebben. Mint említettem, a biogazdaságot össze kell kapcsolni más szakpolitikákkal, mint például az innováció, az erőforrások hatékonysága, stb., illetve ide kapcsolódik a hulladék keretirányelv, illetve a hetedik kutatási keret program is. A kutatás elősegítése nagyon fontos, ezzel gondolom mindenki egyetért, de a biomasszát, a biomassa erőforrásainkat úgy kell felhasználni, hogy kiküszöböljük az úgynevezett halálvölgy problematikát, már ami a kutatást illeti és a különböző alkalmazásokat. Végül pedig a föld és a vízfelhasználás környezetvédelmi fenntarthatóságáról szerettem volna beszélni, illetve arról, hogy a vállalkozásoknak is megvan bizonyos társadalmi felelőssége, és ez ezen a területen is kell, hogy érvényesüljön de az egész ellátási láncban is beszélhetnék most például a textil előállításról. Karin Lepázs következik, aki Gabrandi kollégát helyettesíti ma. Köszönöm szépen. Hát igen, a kollégát helyettesítem most, aki sajnos nem jöhetett el. Elnézést kér, amiért ezt nem tehette meg. Módosításaival Zsermanyér úr szerette volna konkrétabbá tenni a fenntartható biogazdaság helyzetét. A fenntarthatóságra helyezi tehát a hangsúlyt, és ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy az innovációba való befektetést, az új technológiák, illetve azon ösztönzések támogatását, amelyek a jövő gazdaságára építenek. Miután a fenntartható fejlődésről van szó, nagyon sok olyan módosításról van szó itt, amelyek a fenntarthatóságot támogatják biomassa és a mostani öm, pazarló módszerek megakadályozása. Ami a kutatást és az innovációt illeti, nagyon fontos a koherencia és a halálvölgy kikerülése, amely azt kéri, hogy az európai ipar mindenképpen meg, megőrizze vezető szerepét, ehhez a logisztikát ki kell alakítani a megfelelő tárolási háttérrel, illetve az egész infrastruktúrát ki kell dolgozni ennek az iparágnak. A ö, visszaforgatás a bioenergia területén rendkívül fontos, és egyfajta vízesés hatást gyakorol az ökoszisztémákra. Ami a szubvenciókat illeti, támogatásokat, nagyon fontos az, hogy a különböző támogatásokat leállítsuk ott, ahol ezek nem hatékonyan valósulnak meg ugyanis vannak olyan támogatások, amelyek a környezet megőrzését nem támogatják, sőt, inkább rombolják azt, és végül felhívnám a figyelmet a hetedik kutatási keretprogramban foglaltakra. Köszönöm szépen, Pász Eichhout kolléga utána, aki Szatu Haszi kolléganőt képviseli. Szeretnék elnézést kérni Szatu Hassi nevében is, hogy nem lehet itt, és köszönöm az előadónak is, hogy Hassi asszonyi megítését figyelembe vette. Tehát néhány megjegyzést tennék még. Az S és D, illetve az ALDE hangsúlyozta, hogy mindenki úgy látja, mindenki látja a bio gazdaság jelentőségét. Ezen kívül a jövő generációknak is biztosítjuk a korrekt megélhetést. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen hozzáadott érdeket kaphatunk, akkor gondoljuk arra, amit Judit Merkis mondott. Hogyha tényleg azt akarjuk, hogy működjön a bio gazdálkodás, akkor a biomasszát olyan területen kell alkalmaznunk, ahol a legtöbb hozzáadott érték keletkezik. A legalacsonyabb pedig akkor keletkezik, hogyha a biomasszából elektromos áram lesz. Tehát, hogyha elégetjük nagyon alacsony hatásfokú szénerőművekben. Tehát ez igazából nem túl jó módszer. Tehát, hogyha így szerűen használjuk, akkor az nagyon fontos, illetve víz lépcsőként használjuk. A korábbi vita már lezajlott a bioüzemanyagokról, és hogyha azt látjuk, hogy a biomassa, hogy lehet a fuvarozásban, a szállításban használni, akkor nagyon kritikusan kell ehhez viszonyulnunk, hiszen pillanatnyilag Európa és megismétlem, Európa pillanatnyilag nem kezeli hatékonyan a biomaszát, ez pedig alapvető. És ez nagyon fontos a zöldek számára, hogy lássuk, hogy hogyan használjuk a bio alapú gazdaságban ezt a dolgot. Most még tennék néhány megjegyzést. Tehát, hogy támogatnunk kell-e a biogazdaság kereskedelmi előmozdítását nem, nem hinném. Hiszen eh, amennyiben eh, kereskedelmi tartalma van, akkor nem kell támogatni. Tehát mi szeretnénk az ipart támogatni, hogy eh, ne, ne kereskedelmi fázisban alakuljon ez ki. Tehát előbb-utóbb át fog alakulni valószínűleg, de amíg nem alakult át, tisztán profit alapú, profit orientált területé addig támogatjuk. Tehát itt a PPP esetében igen, támogatjuk, de az előadó értelmében a biomassa alkalmazását fenntartató módon kell megoldanunk. Különben ugyanaz problémákkal szembesülünk, mint a bioüzemanyag esetében, tehát a alapú gazdaság, hát ne legyen ugyanaz a sorsa, mint a bioüzemanyagoknak, ahol elment a befektetési kedv. Nagyon lényeges, hogy a bio alapú gazdaság alapja tényleg a fenntarthatóság legyen. Köszönöm. Köszönöm. A következő felszólaló a bizottság. Nincs további jelentkezés. Yes, please. Good afternoon. Thank you. I will... Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, igazán egy pontra utalnék. Tehát támogatjuk a 40-es módosítót, hiszen ez utal a bioalapú gazdaság. És két elemet is hozzáfűz a bizottság stratégiájához. Együtt ezek új politika releváns információkat is adnak nekünk, és hozzájárulnak ahhoz, hogy folytassuk a politikai vitát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az előadó végezetül. Szeretném megköszönni az összes kollégát, aki felszólalt és mindazokat a gondolatokat, amelyek elhangzottak. Örülök, hogy ilyen globális megközelítést alkalmaznak ezzel az anyaggal kapcsolatban, és hogy összhangba kívánjuk ezt hozni a többi politikával. A biomassa vízlépcsőszerű felhasználása rendkívül fontos, alapvető fontosságú az egész jogszabályi megközelítés szempontjából. Valóban sürgős ez a téma. A bioalapú gazdaság elősegítése érdekében, ugyanis így az egész Európai Unióban egy újfajta gazdaságot tudunk beindítani, egy újfajta európai iparpolitikát tudunk útjára indítani. A magam részéről a következőket szeretném hangsúlyozni. Nem csak védő, környezetvédő politikáról van itt szó, hanem egy konkrét ösztönző politikáról, amely egy új gazdaságot ösztönöz és állít fel, illetve indít útjára az Európai Unió legnagyobb örömére. Természetesen fontos az is, hogy figyelembe vegyük azt, hogy ez egy fontos lehetőség arra nézve, hogy hogyan valósíthatjuk meg a fenntarthatóságot. A kutatás és a fejlesztés, az innováció rendkívül fontosak, főként az Európai Bizottság számára is, a, mert hogy nem csak a kutatást kell támogatni, hanem az információ terjesztését a bio alapú gazdaság által termelt termékekről való információt kell elérhetővé tenni a nagyobb közönség előtt is. Mindezek egyébként a definícióban is szerepelnek. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a kollégáknak a hozzájárulásukat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Előadó úr, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki erősítette ezt a jelentést. Nagyon fontos témáról van szó, és május 29-én szavazunk, és valószínűleg júliusban szavazunk a plénumon a jelentésről. Köszönöm szépen! Akkor áttérünk a következő napirendi pontra. A rádióaktív fu anyag fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszere. Nagyon izgalmas téma, és Romána Jordan kolléga nő vezeti be a témát. Köszönöm szépen, elnök úr! Erről a témáról már korábban is beszéltünk a szakbizottságban, tehát nem fogok nagyon hosszadalmasan beszélni a bizottság javaslatáról, de a módosítóimról azonban nem beszéltünk olyan sokat. A módosítóimat pedig az első vita alapján elhangzott véleményem alapján fogalmazom meg. Tehát akkor nézzük, mik is a fő pontjaim. Úgy gondolom, hogy élnünk kell azokkal az előnyökkel, amelyeket az Európai Unió ad nekünk. Tehát közösségi nyilvántartási rendszerre van szükség a rádióaktív fuvarozók tekintetében. Egyelőleg azt hiszem, hogy egy ilyen közösségi rendszer ne csak papíron létezem, hanem ezt eh, alkalmazni is kell. Azt szeretném ezzel kifejezésre juttatni, hogy nem csak közösségi rendszerre van szükség, hanem közös kritériumokra is. Tehát eh, minden tagállam rendelkezzen ezzel a közösségi nyilvántartási rendszerrel. Különben eh, nem lenne értelme. A következő a nem megfelelés, tehát hogyha egy fuvarozó nem felel meg a kritériumoknak, akkor nem szállíthat tovább rádióaktív anyagokat. Még valami, amit szeretnék elmondani. Bármi is történjen a rendszeren belül, bármi is történjen egy ilyen rendszerben, ez az összes tagállammal kapcsolatban történik. Tehát mindenkit informálni kell erről. A bizottság javaslata úgy rendelkezik, hogy minden, tehát hogy nem minden hatóság követel hibát, ez azonban nem túl jó megközelítés, hiszen a fukushimai eset azt mutatja, hogy ha egy rendszer jól működik, attól még történhetnek katasztrófák. És ezt a tényt tükröznünk kell a dokumentumainkban is, hiszen mindig megvan a probléma lehetősége, mindig keletkezhet egy probléma, amikor a hatóságok részéről minden rendben volt akkor is. És így kell ennek megfelelően cselekednünk. 60 módosítót kaptam a kollégáimtól, szeretném mindenkinek megköszönni a módosítókat. Számos módosító a jogalapról szól, Rivázi kolléga említi, Janakudakis kolléganő és említi ezt a belső piacról is szól, és ezek a módosítók nagyon jók, ezeket meg kell beszélni. Szeretném megkérdezni az Európai Bizottságtól, hogy mi a véleménye a jogalapról. A módosítók másik csoportja azzal a tényel függ össze, hogy a tanúsítványok kölcsönös elismerése azt is jelenti, hogy közös biztonsági normáink vannak. A saját módosítomban is kiemelem ezt. Pok úr és gondolom, hogy kis asszony is osztja véleményét. Természetesen figyelembe kell vennünk a közös biztonsági normákat, és pedig a közlekedés határokon átnyúló jellege miatt. És szeretném a bizottságot ebben a tekintetben is megkérdezni, hogy mi a véleménye. A következő módosító csoport pedig olyan témákra vonatkozik, amelyek támogatják a közös európai rendszert. Azonban ezzel egyidejileg szeretnének saját normákat is létrehozni, saját normákat is megengedni az európai országokban. Tehát most akkor vagy van egy e- európai rendszer, vagy vannak nemzeti rendszerek. Tehát egy európai rendszert koordinálni, amelyben tagállami rendszerek vannak, ez véleményem szerint nem hatékony, költséges, és semmi hozzáadott értéke nincsen. Én egy teljesen európai rendszert szeretnék. Aztán van még egy módosító csoport, ez egy elég nagy csoport, és ebben a csoportban a közös európai kritériumokról van szó. Úgy vélem, hogy beszélnünk kell ezekről az árnyék előadókkal is. Nagyon, én ezeket a kritériumokat nagyon szigorúan határozom meg, a mellékletben szerepelnek, és mások azonban azt gondolják, hogy itt csak néhány ajánlásunk legyen a mikor, amelyekhez az Európai Bizottság majd alkalmazási jogszabályokat fogalmaz meg. Tehát a bizottságtól szeretném megkérdezni a jogalapokat, és a kisebb fuvarozók helyzetéről mit gondol, és azt is szeretném megkérdezni, hogy az Európai Bizottság mit gondol a módosítókról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pavel Pok kap szót. So, Chairman, this time in, in my language. Köszönöm szépen, akkor most anyanyelvemen fogok beszélni. Mindenki tegye föl a fülhallgatóját. Jelentéstevőként támogatni tudom a módosításokat, és egyébként meg is lep az, hogy mennyire jónak találom őket. Jó néhány kiváló módosítás érkezett, főként az ötös cikkel kapcsolatban. Itt már pedig arról van szó, hogy szeretnénk az európai rendszeren belüli információ mozgást korlátozni. Hogyha közös rendszert szeretnénk elérni, akkor közös kritériumrendszert kell kialakítanunk, ez teljesen egyértelmű. Amennyiben a kritériumoknak nem felel meg valaki, akkor nem szabad a radioaktív anyagfúvarozóknak engedélyt adnunk. Néhány módosítás meglepett. Én megpróbáltam a prioritások szintjén kezelni a módosításokat, és frakción prioritásait négy módosításba foglaltam össze, mint például a érvényben lévő jogszabályoknak való megfelelés, de az is igaz, hogy néhány módosítás a zöldek árnyékjelentéstevőjének módosításaival összecseng, illetve ezek egymást fedik, Mandez úrral kapcsolatban is az információ és a compliance kérdésével valóban az információkat meg kell osztaniuk egymásnak a tagállamoknak, és amennyiben szabálytalanságokat fedeztek fel, akkor valóban ellenőrizni kell a bejegyzéseket is. Néhány, megjegyzés, néhány módosítás esetében még beszélgetésekre lesz szükség, és jelentéstevőként szeretném a bizottság véleményét is kikérni a teljes joganyag jog alapját tekintve. Ha van egy olyan módosítás, amely azt mondja, hogy a nemzeti jogszabályoknak magasabb szinten kell állnia, mint az európainak. Nos, hát hogyha ezt elfogadnánk, akkor tulajdonképpen nem is lenne szüksége egyáltalán ennek a jogszabálynak a léte, jogosultsága kérdőjelezik meg. De én úgy gondolom, hogy azért a végén mind biztos, hogy kompromisszumokat tudunk majd kialakítani, és természetesen a kollégákkal és a jelentéstevővel szoros együttműködésre vágyom. Thank you. Um, I'll, I'll be quite brief. Szépen csak nagyon röviden, összességében egyetértünk az előadó véleményével, illetve jelentésével Nyilván jó az, hogyha leegyszerűsítjük az eljárásokat a vállalkozások számára is, lényeges ez, és a szállítók szabálytalan eljárása tekintetében erre is vonatkoznak rendelkezések a jelentésben, illetve a rendeletben, ezeket is jónak tartjuk a regisztrációs rendszerrel kapcsolatosan a gyakorlat tekintetében ez az administratív terhek csökkentését célozza, stb. stb. Úgyhogy ezzel mindegyet tudok érteni. Nekem különösen tetszik az a rész, hogy nyilvánosságra hozzák a szabálytalanságokat az átláthatóság szempontjából, ez fontos. Az egyetlen probléma a jogalap, nekem nem kell tovább fejtegetnem ezt, mert sokan említették már. Kérem a bizottságot, hogy mondja el a véleményét. Mi? Köszönöm szépen, Grosztet asszony. Thank you very much. And... Sorry. First, Madame Grosztet. Grosztet asszony. Merci, Monsieur le Président. Je vais... Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Mert ezzel a témával kapcsolatban már felszólaltam. Zsornán asszony megpróbálta kiegyensúlyozottan megközelíteni ezt a kérdést, és azt hiszem, hogy ez nagyon jó gondolat. Egész egyszerűen csak egy kicsikét aggódom, amiatt, hogy nehogy az Euratom illetékességi körét feszegessük. Nem is teljes mértékben értettem egyet néhány módosításával Jordán asszonynak, a 3-as, a 10-es és a 13-assal kapcsolatban, Pontosan azért, mert vannak már olyan jogszabályok, amelyek ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, és amelyek egyébként szerepelnek is a jelentésben, úgyhogy a függetlenség elvét például ennek a megőrzése ilyen, a hatos módosítás a tagállamok számára lehetőség, további lehetőséget biztosít és a hetes módosítás egy kicsit redundáns szerintem. És szerintem egy kicsikét túl sok végrehajtási hatalmat adunk az Európai Bizottságnak is. Aztán itt vannak még más módosítások a jogalap megváltoztatása érdekében. Tudjuk, hogy vannak ilyenek, de hát itt ugye az Euratomról van szó, Fontos az, hogy a vonatkozó irányelvek jók legyenek, de azért az Euratom szerződés illetékességét kérdőre vonni azért az egy kicsit túlzás szerintem. Thank you very much. I was asked times... Köszönöm szépen. A, mo- a jogalappal kapcsolatban merült fel egy kérdés. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy 2002-ben volt egy bizton- bíró- bírósági ítélet, és ők arra utaltak, a 30-as, 32-es cikkek állapítják meg a jogalapot, és ebben az értelemben az Európai Bizottságnak igen széles körű a jogalkotási hatáskörei vannak az egészségvédelem területén, az engedélyezések területén, amelyeket a tagállamoknak meg kell tenniük, akkor, hogyha ezek az intézkedések tovább erősítik az alapvető biztonsági sztenderdeket. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy az Euratom szerződés valóban a jó jogalap ehhez az irányelvhez. Aztán volt egy másik kérdés a kritériumokkal kapcsolatban. Nos, hát mi támogatni fogjuk, és úgy tűnik, hogy a tagállamok is a, biz, a, tag, a tanácson belül ezt a kritériumot Van egy munkacsoport a tanácson belül, amely aztán majd az elnöknek, az elnökségnek jelenteni fog azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt a rendeletet te, erősebbé tenni, és ez pontosan abba az irányba hat, ahogyan azt a jelentésű tevő is szerette volna az a radioaktív anyag fuvarozók kapcsán. Ugyanakkor a jelentéstevővel hasonló értelemben gondolkodik a tanács, de itt sokkal részletesebben kidolgozott anyagról van szó. Köszönöm szépen, most végezetül pedig az előadó. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a bizottságnak megjegyzéseit. Igen, én is megtekintem a jogalapról szóló dokumentumot majd. Köszönöm szépen, nagyon kedves. Ezt a témát hangsúlyozva nem akarunk kételkedni az Euratom szerződésben. Csak pontosan szeretnénk tudni, hogy eh, a jelen anyag jogalapja mi. Köszönöm a megjegyzéseket, és szerintem nagyon jól fogunk együttműködni majd az árnyék előadókkal. Tehát május 29-én szavazunk. A plénum eddig úgy néz ki, hogy októberben szavaz. Akkor már befejeztük a megbeszélésünket. Holnap 10 óra 15-kor folytatjuk a szavazással. Egy szavazásunk van holnap, és pedig ez az új könnyű haszon szén széndiokszid kibocsátására csökkentése, és most mindenkinek kellemes estét kívánok!